Kezdhetjük, köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Összességében üdvözölni szeretném a mezőgazdasági, az osztrák Karintiából jövő mezőgazdasági szakbizottság delegációját. Szeretettel üdvözöljük itt körünkben. Ahogyan láthatják, július közepén Ausztriába járunk majd, és itt eh, vizsgáljuk meg a dolgok állását. Elfogadjuk a napi rendet, hogyha senkinek nincs észrevétele, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük. A tolmácsolás minden nyelvre, az Unió minden hivatalos nyelvére rendelkezésre áll, ugyanakkor fogadjuk el a január 23-24-i jegyzőkönyvet, hogyha az ülés végig nincs ezzel kapcsolatban megjegyzés, a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Harmadik rendi pont, az elnök közleményei. Szeretném informálni önöket, a kedves kollégákat arról, hogy 2012 az az év lesz, amelyben a közös agrárpolitika 50. évfordulóját üdvözöljük, és mindenkit meg szeretnék hívni arra, hogy itt a parlamentben március 19-én 19 óra 30-kor vegyen részt az ünnepségen. A Dán elnökség is részt vesz ezen az ünnepségen, illetve a tagállamok agrárminiszterei. Úgy gondolom, hogy ez érdekes lehetőség lesz arra, hogy informálisan is találkozzunk, és a közös agrárpolitika reformjáról eszmét cseréljünk. Még egyszer mondom, március 19-én 2012-ben közösen üdvözöljük a KAP, tehát a közös agrárpolitika 50. évfordulóját. No, rendben van. Hogyha rendben, ha készen vannak, akkor a negyedik napi rendi portra térünk rá. Mindenkinél ott van a szavazó kártya. Hogyha igen, akkor szavazunk is. A biodiverzitásról szóló stratégiáról van szó. Vazília Dancsila a jelentéstevő, és az biodiverzitási 2020-ig terjedő uniós stratégiáról szól. Ez 59 módosítót nyújtottak be, és az ENVI szakbizottsággal közösen, ő az illetékes szakbizottság. Az ENVI pedig február 29-én szavaz a jelentéstervezetről. Elkezdhetjük tehát a szavazást? Yes, állóra, oké, okay, akkor elkezdjük a szavazást. Már is kezdjük el. Mindenki készen van? Elektronikusan szavazunk. 2.1-es módosító, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? It doesn't work? Ok. Teniamo aperta la votazione. Rendben van, mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. A néppárt részéről egy valakivel többen szavaztak, tehát vigyázzat, a néppárti üléssorokban, akkor most lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezt a módosító indítványt. Megnyitom a szavazást a 2.2-esről, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, mondanám, hogy elutasítva, így van elutasítva. Egyes módosító, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, az egyes módosítóról lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Lássuk a hármas módosító indítványt. Megnyitom a szavazást a hármasról. Alves kollega módosítója. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes módosító, Paxas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosító, Szilvesztris módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Approvato, vediamo. Approvato. Approvato. Elfogadva. Tovább lépünk, hatos módosító, Bové és társai, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tovább lépünk. Kettes bekezdés, hetes módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Votazione aperta, votazione chiusa. Elutasítva. Nyolcas módosító, Kalinowski. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Azione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tovább lépünk. 13-as módosító, jár és társai. Megnyitom a szavazást a 13-ról. Megnyitom tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Risulta ancora un voto in più del PPE, per favore. Con... Kérem a néppártot ellenőrize, mert ismét egyel többen szavaztak. Megnyitom a szavazást a 14-es módosító indítványról. 14-es megnyitom tehát. Lezárom a szavazást, elutasítva. 16-os módosító, Paulson. Bocsánat, mondja az elnök. Először a 15-ösről kell szavaznunk, tehát a 15-ös Danten kollega módosítója, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most jön a 16-os, megnyitom a 16-ost, mármint a szavazást a 16-osról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tessék, parancsolj. Parancsolj. Mark Tarabella. C'est toujours intéressant quand on fait un vote. Elnézést, elnök úr. Név szerinti szavazásról, hogyha név szerint szavazunk, akkor nagyon jó, hogyha láthatjuk az eredményt, hogyha látjuk, hogy hogyan oszlanak meg a szavazások, nem tudom, hogy ezt a képernyőre ki tudják tenni esetleg? Mert nagyon gyakran, nagyon szoros az eredmény, ezért jobb lenne, hogyha látnánk az eredményt. I risultati di voto sugli schermi sopra di noi. Eh, prego. Persze, kérem a technikusokat, hogy eh, ennek megfelelően járjanak el. Folytatjuk a munkát. 16 os elfogadtuk, és most éppen ezért a 17-esről Szikierszki kollega módosítójáról szavazunk, meg is nyitom a szavazást, tessék. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Approvato 22 voti a favore, 15 voti contrari. 22 mellette 15-en ellene, tehát látható, hogy elfogadtuk. Tovább lépünk. 18-as módosítót nézzük meg, és szavazunk is róla. Tehát 18-as módosító, megnyitom a szavazást a 18-asról. Szavazott mindenki? Elfogadtuk. Lezárom a szavazást. 35-en mellette, ketten ellenem. 19-es módosító. Megnyitom a szavazást a 19-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 19-esről. Elfogadtuk, 25-en mellette, 10 ellenem. 20-as módosító indítvány. Szarbu kollega módosítója, megnyitom a 20-asról a szavazást. Lezárom a 20-asról a szavazást, és nagy többséggel el is fogadtuk ezt, 31-en mellette, 6-an ellenem. Tovább lépünk. 21-es, Nedel Csaba kolléganőjé. Megnyitom a 21-esről a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-13 ellenében. 22-es. Megnyitom a szavazást a 22-es módosítóról. Lezárom a 22-esről a szavazást, elutasítva. 32-en ellene, 4-en mellette, tehát elutasítottuk. 23-as, Delange, megnyitom a szavazást a 23-asról. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Az eredmény pedig 26 on mellette, 10 ellene elfogadtuk. 24-es módosító, nem, bocsánat, mondja az elnök, nem. 25-ös módosító, megnyitom a 25-ösről Köztinger kollega módosítójáról a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 27-en mellette, 10 ellene szavaztak. Elnézést, Márk, de egyszerűen nem akar működni a rendszer, a számokat inkább én akkor majd beolvasom a kis 27-es módosító, 26-os módosító jár és a többiek. Votazione chiusa, direi approvato con larga maggioranza. Nagy többséggel elfogadtuk, 32-en mellette, 4-en ellene. Na most egyszerre csak működik. Molto bene, nagyszerű. Megnyitom a szavazást a 27-es módosítóról. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Látható az eredmény, láthatják az eredményt, elfogadtuk. 28-as. Megnyitom a 28-asról a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 33 a 4 ellenében elutasítva. 29-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 36-an ellene. Kettem mellettem. 30-as, Lavia. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, nagy többséggel fogadtuk el. Megnyitjuk a szavazást a 32-esről. A 32-esről tehát. Megnyitom a szavazást a 32-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-18 ellenében. 33. Dichiara aperta la votazione emendamento 33. 33-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 34-es. <clears throat> Megnyitom a 34-esről a szavazást. Lezárom. 34-et elfogadtuk. Szavazzunk most hát a 36-os módosítóról, Tarabella kollega módosítójáról. Lezárom a módosítóról a szavazást nagy többséggel elfogadtuk. Egy ellenszavazattal. 37-es. Megnyitom a 37-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 38-as módosító. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Huszonöten mellette, 11-en ellene. Most pedig szavazzunk a 39-es módosítóról. Chiuso la votazione sul 39. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagy többséggel fogadtuk el. 40-es módosító, szintén Tarabella módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 40-esről. Nagy többséggel elfogadtuk. 41-esről szavazunk, ez is Tarabella. 41-es tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 42-es, Dorfman kollega módosítója. Megnyitom a 42-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Ugye elfogadtuk, azt mondanám, lássuk csak, elfogadtuk bizony. 39-es. 39-es, megnyitom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk ezt a 39-es módosítást. Az 50-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást az 50-esről, elutasítva. Most az 52-esről szavazunk, 52-es, megnyitom a szavazást az 52-esről, lezárom a szavazást az 52-esről. Elfogadtuk. 53-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 54-es, Polson és társai. Megnyitom az 54-esről a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Nagy többséggel ezt a módosítót. 55-ös. 55-ösről szavazunk, Szarbu kollega módosítájáról. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 56-os. Dancsilla, megnyitom az 56-osról a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 57-es. Megnyitom a szavazást az 57-esről. Lezárom a szavazást az 57-esről. Elutasítva. 58-as Danten, megnyitom a szavazást az 58-asról. Lezárom a szavazást. Utolsó módosító, 59-es Tarabella, megnyitom a szavazást. Az 59-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most pedig a végszavazás következik a véleményről, ilyen módon módosítva. Megnyitom a végszavazást. Tehát a véleményről módosított formájában szavazunk, elfogadtuk. Gratulálok a vélemény szerzőjének. Köszönöm szépen! Most pedig tovább lépünk. A workshop veszi kezdetét. Kedves kollégáim, megnyitjuk a vidékfejlesztés és a, a vidékfejlesztés és az új kap keretében felmerülő workshopot. Ez többedik workshop, amely ilyen kérdésekkel foglalkozik, és amely a agrárpolitika jövőjével foglalkozik. Ez a workshop um, a bizottság jogalkotói javaslatához tesz uh, hozzá. Szeretettel üdvözlöm professzor Zsandol van der Plököt, a Wadgeningeni Egyetem képviselőjét, aki hozzászól majd, és természetesen uh, válaszol a kérdéseinkre, megkeresésünkre. Üdvözlöm tehát Van der Plög professzort, és már is megadom neki a szót, hogy mutassa be a anyagot, amelyel felkészült. Parancsoljon! Eh, eh, köszönöm szépen ezeket a nagyon baráti üdvözlő szavak, szavakat. Eh, köszönöm szépen. I'm happy to be... Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek a workshopon. Megjegyzéseimet három csoportra osztom. Először, hogy melyek, melyek az erősségei a most rendelkezésre álló új vidékfejlesztési javaslatnak kettő, milyen egyéb aspektusai vannak három, bocsánat, hol vannak a veszélyek, három pedig néhány olyan dolgot szeretnék még elmondani, amelyek már jók, de mégis javíthatók még. Ezt a kérdést nem csak a meglévő szöveg alapján szeretném önök elé tárni, hanem utalnék a tényszerű helyzetre is a mezőgazdaságban és a vidéki területeken is. A vidékfejlesztés nem csak politika, gyakorlat is. Olyan gyakorlat, olyan, amely a változó mezőgazdaság keretében megpróbál az új ke helyzetekhez alkalmazkodni, az átmenet folyamatához, a mezőgazdaság változásaihoz a vidéki területeken. A lényeg az az, a vidékfejlesztési politika csak akkor volt sikeres, hogyha ez interaktív és megfelelően működik együtt az a vidéken folyó mezei, helyi gyakorlatokkal. Ez a gyakorlati helyzet tulajdonképpen nem mindenütt fordul jelenleg elő Európában. Az első legfontosabb kérdés természetesen az az, hogy a vidékfejlesztési folyamat kontinuitásáról beszélek. Ez az első fontos pozitív pont eh, akkor, amikor az ember egy eh, vidékfejlesztési politikáról dönt, akkor a cél a vidéki politika erősítése, a mezőgazdaság új szerepének, eh, biztonságának a biztosítása, a vidéki területek fenn, minőségének fenntartása, fejlesztése. Mindannyian tudjuk, hogy ezek az elemek, tehát a, az erő, például a vidéki gazdaságok ereje súlyos fenyegetésnek van kitéve a, hib, a piac hibáintól jelentős mértékben függ. Vannak olyan területek, amelyek a mezőgazdasági termelésre összpontosítanak, más eh, mez- vidéki gazdaságok pedig marginalizálódnak. Ha azonban igen nagy eh, egyensúlyhiány van az ökológia, a társadalom és a piac között, akkor a politikának be kell avatkoznia ahhoz, hogy helyreállítsa a szükséges egyensúlyt. Én azt mondanám, hogy a vidékfejlesztés egészen megfelelő példa, nagyon jó példa a politikai felelősségre. Ez az első dolog. A második dolog az az, hogy a az új javaslatban a merev hozzáférést megszünteti. Ugyan vannak veszélyek, de a javaslat azzal is érvel, hogy a mezőgazdasági intézkedéseknek folytatódniuk kell, és továbbra is a líder elképzelésnek kell uralkodnia. Ezt tudja majd az kívánt egyensúlyt meghordani. A vidékfejlesztési politikák eddigi generációjában a gazdákkal egyénileg foglalkoztak és ők kvázi passzív befogadói voltak a vidékfejlesztési politika juttatásainak. Most azonban egy alapvető változás van. Partnerség, hálózat, gazdacsoportok kapnak szerepet a mezőgazdasági környezeti intézkedésekben. Ezek a termelői csoportok az új hordozói ennek a politikának, és ez nagyon pozitív elem lehet a következő 7 éves periódusban. A zöldítés mindkét pillérben megjelenik, az egyesben és kettesben is. Ez nem probléma, sőt, nagyon okos kombináció is lehet. Az egyes pillérben a zöldítés azt jelenti, hogy mindenkinek apró lépéseket kell tenni. A kettes pedig a frontvonal, ahol különösen a gazdák csoportjai tudnak közösen lényegesen előre haladni. Tehát a két mechanizmus közös együttműködésével tud a dolog működni. A különböző megjegyzéscsoport, mi az, ami gondot okoz, ami problematikus a vidékfejlesztési javaslatban. A generációk során, tehát a javaslatgenerációk során az első, második és a harmadik hét éves periódus alatt a célkitűzések rendkívül jók voltak különösen az élelmiszerbiztonság, a fenntarthatóság, éghajlatváltás és a területi kohézió. Ami csodálatos, az az, hogy az első tervezet, a jelenlegi e, első tervezet és a mostani javaslat között e, egy sor új prioritás a különbség, hat prioritás jelent meg a, a mostani verzióban. És én úgy gondolom, hogy ezek a prioritások kicsit csúszósak, veszélyesek. Azt a veszélyt hordják magukban, hogy a vidékfejlesztési politikában elcsúszik, a, el, megváltozik a fókusz. Talán um, egyfajta trójai ló lesz ez. Az első ilyen elem a kockázatkezelés kérdése. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy be kell mutatni, össze kell állítani egyfajta eszköztárat a kockázatkezelésre. Persze mindannyian tudjuk, hogy a jelenlegi európai mezőgazdaságban vannak olyan gazdák, akik nagyon kockázatos stratégiákkal élnek, ki, élnek, kihasználják a piaci lehetőségeket, és lehet, hogy ez egyszer beválik, egyszer um, a nagy költség adott esetben jó, de későbbiekben nagyon nagy költségeket von magával. Hogyan lehetne ezt enyhíteni? Úgy, hogy egyfajta biztosítás, valami fajta, fajta biztosítékot kellene tudni adni arra, hogy a negatív időkben a, az adófizetők indirekt módon kompenzálják a kettes pillér kockázat kezelését. Ez egy nagyon furcsa helyzet, és olyan, mintha bevezetnénk a morális kockázatot, ami a bank körökben olyan katasztrofális volt. És ez most egy mezőgazdasági környezetben jelenne meg. De van még egy érv ez ellen, mégpedig az, hogy történelmileg nézve az egyes pillér a múltban a bevételi támogatások célja az volt, hogy megvédjék a gazdákat a világpiac ingadozásaival szemben. Most pedig még mindig megvan az első pillér, még mindig megvannak a kifizetések, de ezt most bevezetik a második pillérben is. Most akár így, akár úgy, ez egy nagyon furcsa és nagyon vékony jég, amire rálépnénk. De van egy sor más prioritás is, a tudástranszfer és innováció. Összességét tekintve az innovációt nem gátolja semmi a mezőgazdaságban, Európában a tudástranszfer ugyan nem működik. Általában azonban a szabályozói rendszerek azok, amelyek ezt a, ezen a két területen akadályt jelentenek, tehát ezzel kellene foglalkozni. Ez az, ami merev különösen a nemzeti szabályozói rendszerek. Ezek gátolják a tudástranszfert és az innovációt. Egy harmadik prioritás, ami a jelenlegi javaslatban van, az a versenyképesség erősítése, és külön kiemelik azt, hogy minden típusú mezőgazdaságot. Ez is egyfajta trójailó. Persze mondhatjuk azt, hogy a versenyképességet erősíti különösen olyan gazdaságok számára, amelyek az élelmiszerbiztonságot is betartják, és a területi kohézió körében előnyöket ad. De vannak olyan mezőgazdasági fajták, vagy gazdasági típusok, ahol ezek a, típusok, ezek a célkitűzések kisebb jelentőségűek. Úgyhogy a kérdés az, hogy a kettes pillér nem differenciált módon kellene, hogy támogatást nyújtson mindenféle mezőgazdasági fajtának. Illusztrációként hoztam ezeket az adatokat, ez egy holland kutatási intézet munkájának az eredménye. Egy hosszú távú összehasonlítás az úgynevezett alacsony költségű és a high-tech típusú gazdálkodás összehasonlítása. A tejgazdaságok esetében vizsgálták meg nagyon egyszerű a két típus közti különbség. Az volt a kiinduló pont, hogy egy ember végezze a munkát, és a két típus ugyanazt a bevételt generálja, vagy összehasonlító bevételt hozzon. A high-tech gazdaságban, az automatizált tejgazdaságban mintegy 800 ezer kilogramm tejre van szükség évente a jövedelemhez. Az alacsony költségűnél ennek csak a fele 400 ezer már elég volt, és pontosan ugyanazt a bevételt generálták. Sokkal alacsonyabb költséggel a 100 kiló tejre eső munkaköltség is alacsonyabb volt, e, de mivel a high-tech gazdaság kétszer akkora volt, mint az alacsony e, költségű, a bevételük ugyanannyi volt. Tehát ez volt az előző árrendszerben. Az Európai Unióban a védett árak mellett mondjuk 36 euró volt 100 kiló tejára. Mi történt ezután, amikor teljesen más az árrendszer, lefele mennek az árak, és most először nagyon nagy az ingadozás. Mi történik az ingadozás mellett? Csökkennek az árak, lementek mondjuk 24-re, és akkor egyszer csak mi lesz? A high-tech gazdaság azonnal válságba kerül. Negatív cashflow-ja lesz míg az alacsony költségű gazdaság továbbra is képes arra, hogy termeljem. Ez nem csak a, a kutatás céljául szolgáló gazdaságoknál, hanem máshogy is. Ezek teljesen tetszőlegesen választott empirikus adatok, több száz gazdaságot vizsgáltak meg, de egyértelműen azt mondják, hogy már a jelenlegi válság előtt a kis, extenzív gazdaságok 100 kiló tejjen nagyobb bevételt generáltak, és a végén sokkal nagyobb megtakarításaik is voltak, mint a, a nagy léptékű, intenzív gazd, gazdaságok. Ez a, az egészen kicsitől a, az egészen nagy gazdaságokig is, is így volt, és a teljes árigadozás mellett is így volt. Tehát ez azt mutatja, hogy a piacvédelem, a nyitott piaci helyzet teljes mértékben fordított hatást érzett el. Ami korábban jó volt, az előző rendszerben jó volt, az most a legsérülékenyebb az új helyzetben. Az, aki mondjuk nagy gazdaságba investált, intenzív termelésbe, és nem, differ, nem differenciált prioritások mellett, az tulajdonképpen rossz lóra tett. Ez volt a nagy veszély. Nos, az európai gazdák pont ezzel a problémával szembesültek, és eh, ahogy mindannyian tudjuk, a multifunkcionális gazdaságokkal reagáltak erre. Olyan termékeket eh, állítanak elő, amelynek a hozzáadott értéke nagyobb, energiatermeléssel, természetgazdálkodással, vízvisszatartással foglalkoznak, eh, új a gazdaságaikat új forrásokra bazírozzák. Ez a fajta átállás a multifunkcionális gazdaságokra Európa szerte terjed. Az Európai Parlament is mellesleg eh, a 2010-es állásfoglalásában már jelezte ezt. A következő a fontos ebben. A kezdetben úgy gondoltuk, hogy a multifunkcionális gazdálkodás az élelmiszertermelésre káros lesz. De egy nagyon jó olasz kutatás kimutat, illetve Olaszországban készített kutatás kimutatta, hogy a multifunkcionális gazdák sokkal többet ruháztak be, mint a nem multifunkcionális gazdaságok, azaz a szakirányú gazdaságok. Tehát sokkal többet investáltak az élelmiszertermelésre, és az abszolút nem negatív keresztkapcsolat, hanem pozitív. Ez történt az elmúlt öt évben. És várhatóan a következő öt évben is egy lesz. Hollandiában például pontosan ugyanez a, a tapasztalat. A multifunkcionális gazdaságok segítik az élelmiszertermelést, és nem veszélyeztetik azt. Ez azt is jelzi, hogy mennyire fontos hogy erősítsük ezt a most feltörekvő multifunkcionális gazdaságot a vidékfejlesztési politikában. Annál is inkább, mert nem csak a mezőgazdaság számára fontos ez, hanem a multifunkcionalitásnak nagyon érdekes hatása van a vidékekre is. Az élet minősége, ahogy a vidéken élők tapasztalják, jelentős mértékben függ a, te- a térség szociális tőkéjétől. A kutatások azt mutatják, hogy a szociális tőke pedig attól függ, hogy a multifunkcionális mezőgazdaság mennyire van jelen a térségben. A multifunkcionális mezőgazdaság szolgáltatásokat, kapcsolati pontokat alakít ki, összekapcsolja a helyi lakosságot a helyi gazdákkal. Ez a fajta multifunkcionális gazdaság tehát, ez a fajta vidékfejlesztés gyakorlati szempontból rendkívül fontos, és ezt igenis továbbra is hangsúlyozni kell. Mint mondtam, a termelői csoportokat is, azt hiszem a 29-es cikk említi a javaslatban, tehát rendkívül fontosak a termelői csoportok. Itt van három fiatal gazda Észak-Hollandiából, egy területi szövetkezet tagjai ezek a fiatalok, mint egy húsz éve létezik már a biodiverzitás e, és a tájgazdálkodás fenntartásában. Landschaftspflegeverbändeként léteznek hasonlóan Németországban, a Zona di Benificaként Olaszországban, ugyanígy Portugáliában, a Baldius, amely potenciál, vagy adott esetben ugyanaz a fajta lokális, helyi irányítás. Nos, ezek azok a csoportosulások, amelyek, termelői csoportok, amelyek igenis jelen vannak Európában, és nagyon sok országban sokat tettek azért, hogy javuljon a fenntarthatóság. Néhány év alatt teljes mértékben sikerült megváltoztatniuk a felhasználási lehetőségeket, sőt, a mezőgazdasági termelést is megváltoztatták. Sokkal kevésbé lett a termelés a külső hatásoktól függő, sokkal élénkebb, alacsony ráfordítású, alacsony költségű mezőgazdaságot tudtak elindítani, amely megfelel a helyi és a regionális szükségleteknek, a lakosság, a helyi és regionális lakosság igényeinek. Így van tényleg ezek a fajta termelői csoportok nagyon fontosak. De ne feledjük el, hogy a közigazgatási legmagasabb szinten talán nem szabad elfeledkezni arról, hogy összekapcsoljuk őket a legerősebb csoportokkal, a kiinduló ponttal. Ha megengedik, van még néhány megjegyzésem azzal kapcsolatban, hogy hol lehet még fejlődnünk. Persze Európa szerte kiáltanak a gazdák azért, hogy óriási az, az administratív teher, azok, akik az első pillérben az 5000 euró alatti bevételük van, azoknak enyhített eljárások van. Ugyanúgy a második pillérben is enyhített eljárást kellene adni mondjuk a 15 ezer vagy 10 ezer euró alattiaknak is, hogy sokkal könnyebb legyen azoknak az élete, akik a vidékfejlesztési politikák kedvezményezetjei. Az értékelés túlzottan az eredményre orientál úgy gondolom fontos lenne, hogy magát a folyamatokat is megvizsgáljuk. Hiszen ez az alapja a vidékfejlesztés síma működésének. Ami pedig a legfontosabb ajánlásom, ha szabad, az az utolsó, mégpedig az, hogy össze kellene kapcsolni a a gazdaságon belüli beruházásokat és a közös tevékenységeket ugye megvannak az, e, a külön-külön a gazdasági beruházások, mint a 18-as a fizikai, a 20-as a gazdasági és vállalkozási fejlesztések, aztán A 17-es cikk az alapvető szolgáltatások a 21-es cikkben, a termelői csoportok a 28-as cikkben. Nos, ezek tehát azok, amelyeket nagyon okosan kellene tudnunk összefésülni. A következő miatt jelenleg ugyanis nagyon sok helyen Európában a következőről van szó. A gazdák akik a közvetlen értékesítéssel is foglalkoznak, tehát egy gazdasági, gazdaboltjaik is vannak, egymás termékeit is elkezdik árulni. Ennek több előnye van. Egyrészt sokkal vonzóbb a dolog a fogyasztó számára, hiszen a termék paletta nő, és a gazdák számára is vonzó, hiszen sokkal többet tud a gazda is eladni. És ez nagyon jól működik az internettel, egyfajta automatizált elszámolásokkal, és akár nagyobb távolságokra is működik. Ez egy ilyen körkörös struktúra, nagyon sok európai térségben megtalálható, és nagyon gyorsan fejlődik. Ez egy nagyon erős kontrasztja a jól ismert szupermarket struktúrának, amely nem radiális, hanem, ahogy a gazdák értékelik, hanem, hanem bocsánat, tehát a gazdák körkörösek, a szupermarketek pedig radiális formában próbálnak forgalmazni. A központiból a régióba kiviszik mindenféle veszteséggel, közlekedési szállítási költséggel. Ez a megoldás pedig sokkal jobb Európára, hiszen nincsenek meg a hátrányai az előbbi verziónak. Ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk, ahhoz azonban sok mindenre párhuzamra mostan van szükség. Egyrészt a, gazda, a gazdaboltokba be kell tudni e, ráfordításokat kell tudni eszközölni, e, közös marketingre van szükség, kollektív eljárásokra, jobb hozzáférésre, támogatási struktúrákra. Tehát nagyon sok mindent kell összekapcsolni a közös akciókat, az egyes gazda, gazdaságokba való beruházásokkal is. A javaslatban ez határozottan megjelenik, és lehetőség van arra is, hogy magasabb támogatási arányokban részesüljenek, akkor, amikor ez ilyenfajta kombináció alakul ki, amikor erős csoportok alakulnak, erősebb kölcsönös kapcsolatokat termelők egymás között, de termelők és a fogyasztók is. Július 8-án 2011. július 8-án az örök parlamentje elfogadta azt a határozatot, amelyben határozatlan a helyi dinamikus eszközökre, eh, helyi marketingre, helyi feldolgozásra utalt, és jelen, jelezte azt, hogy a helyi gazdasági, ága, eh, gazdasági ágazatból mindenkit be kell vonni, aki csak lehet. Így van, ez, ez, ez a megoldás mindennek az igen gyakorlati erősítése. Itt viszont elvágom magam, köszönöm a figyelmüket. Grazie Jean. Davvero molto interessante tutto il tema della gestione del rischio nel... Köszönjük szépen! Úgy gondolom, hogy itt a második pilléről nagyon sok érdekességet hallottunk, és minden bizonyal nagyon izgalmas vita előtt állunk. Lássuk, ki kér szót. Először Elizabeth Köstinger eh, kér szót, utána pedig Dorfman kollega. Parancsoljam! Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezt a nagyon érdekes magyarázatot. Legalább két kihívással állunk itt szemben, amelyeket a reform javaslatban nem is említettek. Egyrészt az agrár árak nőnek, hiszen a fejlődő országokban a növényi zsiradékok iránti kereslet nő az árak volatilitása a spekuláció okán nő, tehát egyre bizonytalanabb az árképzés, és az itt rendelkezésünkre álló szövegben ezzel kapcsolatban választ nem látunk. Másrészt a foszilis energiahordozóktól való nagy függőségünk kérdését szeretném felvetni Európában. Lehetőség nyílna arra, hogy biomasszával vagy más módon megújuló energiaforrásokat termeljünk, és ez mezőgazdasági termelőink javára válna. Úgy hiszem tehát, hogy itt még egy-két terület nyitva áll, amelyeket tisztázni kellene beszélt arról, hogy az első és második pilléres eh, screening, greening, greening, tehát kizöldítés sikeres lehet, és azt hiszem, hogy eh, a mi szakbizottságunk foglalkozott már ezzel a kérdéssel, de az ellenőrzéseket problematikusnak kell látni. Kérdezem, hogyan látja ön ezt, hiszen sok e európai országban a mezőgazdák már, a gazdálkodók már nagyon sok ökológiai szabálynak megfelelnek. És a bizottság e, jelenlegi javaslata az így elért eredményeket csökkenteni. Azt hiszem, hogy senkinek nem állhat érdekében. Kérdezem továbbá, hogy az agrár és környezetvédelmi programokra előirányzott 25%-ot hogyan értékelik, hiszen Ezekről most már csak a preambulum bekezdések szólnak. Felmerül a kérdés tehát, hogy milyen kihatással jár majd ez a tény, tehát hogy a preambulum bekezdésbe kerül be ez a szöveg a gazdálkodók számára. Röviden szólnék a hat prioritásról is. Úgy gondolom, hogy nagyon részletesen beszélt a hat prioritásról. Egyrészt a tudástranszfer és az innováció a mezőgazdaságban világosá kell tenni a pénzeszközök elosztása során, hogy ez a reform elsősorban a mezőgazdasági üzemeket szólítja meg, az innováció, akár az agrártechnológiát is érintheti, különböző módon érint, értelmeződik az innováció az egyes szinteken világossá kell tenni, hogy kik definiálja, ki definiálja majd a fogalmat, a bizottsága vagy a tagállamoka. Ami pedig a versenyképesség növelésének célját illeti, nos úgy gondolom, hogy célra vezető is fontos volna, hogyha tudnánk, hogy minden területre kiterjed ez a kérdés, vagy pedig csupán egy-két területre koncentrálunk-e majd, amelyeknek sürgős támogatásra van szükségük. A termelői szervezetek jelentőségét is hangsúlyoztam, ebben teljesen egyetértek önnel. Fontos, hogy ezen termelői szövetkezetek és szervezetek szorosan együttműködjenek, mi több, ezt az együttműködést már sokkal korábban is támogatnunk kellett volna. Az ár ingadozás kérdéséről, és erről ön is beszélt, viszont a probléma az ezzel kapcsolatban, hogy a kockázatbiztosítás nem jól működik, sőt, sok tagállamban nem biztos, hogy ez lesz a megfelelő eszköz. Úgy gondolom, hogy az erdészet területe túl kevés figyelmet kap a rendelkezésünkre álló szövegben, a bizottság szövegében. Ugyanakkor az erdészetben, az erdőgazdaságban hatalmas potenciál rejlik, és a megújuló energiaforrások számára is hatalmas potenciális tartalék rendel, rendelkeznek az erdők. Még egy kérdésem van, a reformban a fiatal gazdálkodók fontos szerephez jutnak. Az első pillérben számukra olyan intézkedéseket javasolnak, amelyek őket támogatják majd. A jelenlegi helyzet az, hogy a szülők vagy a felmenők gazdaságát csak 6%-ban veszik át a fiatalok. Kérdezem, hogy ezen új intézkedések és támogatások elegendőek lesznek-e ahhoz, hogy arra motiválják a fiatal mezőgazdákat, hogy ne hagyják el a gazdaságot, és továbbra is gazdálkodjanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm Elizabeth, és most Herbert Dorfman kapja meg a szót, és utána Paulson. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam két kérdésére szeretnék utalni. Egyrészt professzor úr joggal mondta, a kockázatmenedzsment kérdését joggal vetette fel. Nem gondolja, hogy ez az eszköz, ez a túl egyszerűen a rossz pillérbe került megjelenítésre a kockázatkezelés, az árakkal és a mezőgazdálkodók jövedelmével függ össze. Ez pedig szerintem egy klasszikus jövedelem stabilitási elem, ami az első pillérbe tartozik az egységes CMO 68-as cikke alapján. Mit gondol, nem kellene azon gondolkoznunk, hogy ezt a kockázatmenedzsmenti esz, menedzsment eszközt megfelelő helyen jelentsük, jelenítsük meg. Ami a greening, a kizöldítés kérdést illeti, nem teljesen értek egyet azzal, amit Köztinger kollega mondott, ő azt mondta, hogy mindkét pillérben érdemes a, greening, a, a kizöldítés. Nem tudom, hogy ez szélrevezető, de hogyha az volna, akkor legalábbis össze kellene kötni e kettőt, tehát meg kellene akadályozni, hogy ezek egymástól teljesen függetlenül működjenek. És elő kellene irányozni, hogy azok a cégek, amelyek a második pillér keretén belül agrár környezetvédelmi program segítségével zöldítenek, megkapják a lehetőséget, hogy az első pillérben is greeneljenek, kizöldítsenek máskülönben kettős eljárásnak tennénk ki őket, kettős ellenőrzésnek tennénk ki őket, és ez bonyolítani az eljárást. Tehát kérdezem, hogy vajon nem kellene jobban összekapcsolni az első és a második pillért e területen. Köszönöm. Köszönöm Erbert, most pedig Polson alelnök úr, majd Martin Heisling kap szót. Det första jag skulle säga är Leaderprogrammet. Köszönöm szépen. Nos, legelőször is azt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a LEADER program minden lehetőséget felhasznál a vidéki területeken, minden özlete, ötletet, mindenféle kezdeményezést. Ez nagyon fontos. Ugyanúgy fontos, akkor, amikor különböző tagállamok és különböző régiók, európai régiók együttműködését akarjuk kialakítani vagy erősíteni. Ez egy nagyon fontos elem. A mostani vitát, megbeszélést követően az állatok ki, kíméletes bánásmódjáról, állatok kíméletéről szeretnék be, beszélni majd, de Pontosan ennek tükrében is hadd említsek, emlékeztessek mindenkit arra, hogy mi minden feladata van a gazdának. Egyrészt élelmiszert kell előállítania, a biológiai sokrétűséget, biodiverzitást kell őriznie, az állategészségügy magas színvonalú fenntartására kell figyelnie, és a saját energia előállítására is, ami az élelmiszer előállítás mellett kell, hogy történjen. Ez nagyon sokféle feladat. És meg kell, hogy feleljen annak is, hogy a gazda önmagát is el tudja látni, és gazdasági szempontból is elfogadható legyen a tevékenysége. Éppen ezért úgy gondolom, hogy fontos az, hogy, hogy közös in, olyan értékesítési intéz, ményeket, struktúrákat hozzanak, teljesen mindegy, hogy hogyan hívjuk, hogy szövetkezetnek vagy közös értékesítési hálózatnak, de valami ilyesmire szükség van. Ahonnan én jövök, ott például nagyon sok jól működő kis vállalkozás van, de hogyha egyszerre kellene minden feladatnak e- eleget tenniük, és még sajtot is előállítani, akkor és, a, és akkor a, a különböző sajtfajtákat maguknak kellene értékesíteni, elosztani, akkor a nap 24 órája sem lenne erre elég. Éppen ezért az együttműködés, a közös struktúra szerintem nagyon-nagyon fontos. És aztán majd veszőparipámról is szeretnék beszélni, amit újra meg újra el fogok mondani ez pedig az új finanszírozási lehetőségek, az új innovatív gondolatok számára a vidéki területekben, teljesen mindegy, hogy mi legyen az. Pénzügyi válságban vagyunk, ami mindannyiunkat sújt. De elsősorban ez a vidéki térség számára jelent fenyegetést, hiszen nagyon nehéz a gazdáknak hitelhez jutni. Kockázati tőke alapokat kell tudnunk létrehozni, amelyekkel a vidéki térség finanszírozási lehetőségeit stabilizáljuk. Köszönöm. Nosling. Köszönöm, most pedig Martin Heisling kapszót. Ja, nur einige kurze Anmerkung. Igen, csak néhány megjegyzés röviden. Teljes mértékben osztom, illetve hát alapvetően osztom a multifunkcionális mezőgazdaság mellett érveit, és biztos vagyok abban is, hogy a vizsgálatok is egyértelművé tették, hogy az a mezőgazdaság, amely több pilléren áll, az a válságot is jobban állja, mint a, a technikailag túlfejlett gazdaság, és éppen ezért úgy gondolom, hogy a második pillért kell hangsúlyoznunk. Nem csak arról van szó, hogy a második pillér pénzeit egyfajta beruházási alapba vagy pillérbe nyomjuk át, ami a technikai fejlődés és a gazdaság intenzívebb tételét segíti, hanem magát a mezőgazdaságban dolgozókat. De teljesen nem tudok teljesen egyetérteni önnel akkor, amikor azt mondja, hogy a második pillérben nem kellene a kockázat elleni biztosítást bevenni. Joggal mondta, nem lehet a nyereséget privatizálni, a kockázatokat pedig a társadalomra átruházni. Ez így nem működik. Úgyhogy teljesen osztom véleményét abban, hogy a második pillérben való ö, ilyen jellegű biztosításnak semmi keresni valója. Igaza van. És a kockázat elleni biztosításra pedig valami másfajta modellt kell keresnünk, mert ez egyszerűen már túlterhelt. Hiányzott azonban az, ami a környezeti, a mezőgazdasági környezeti intézkedéseket illette. A második pillérben kell ezeket fejleszteni. Sok minden kritikus, van olyan terület, amelyet már támogatás megjelent, de még nem értünk mégsem a célba. A számvevőszék is rákérdezett bizonyos intézkedésekre, hogy észszerűek-e, vagy nem kellene differenciálni az intézkedések között az ökológiai mezőgazdaság talán hasznosabb, mint mondjuk pusztán a, a talajmegmunkálásokra jut, juttatni támogatásokat. Úgy gondolom, hogy a környezeti támogat, intézkedéseket kell támogassuk. Az első fólián azt mondja, hogy a jelen, jelenlegi tenger struktúra jó. Nem tudom, hogy mire alapozza ezt. Valóban sok országban ez bevált, és az is garantálható, hogy minden irányban költik a, a forrásokat. De szerintem, hogyha ezt a struktúrát mégis feladjuk, akkor lesznek olyan tagállamok, amelyek csak bizonyos területeken tudnak majd intézkedéseket meghozni, és mondjuk nem fognak figyelni a környezeti területekre, intézkedésekre. Ezért szeret, nem igazán örülök annak, hogy a, a tenger struktúrát feladjuk. Ugyan 25%-ot még nem kötöttek le, de a környezeti, mezőgazdasági környezeti célokra ez a 25% ez az abszolút minimum. Ennyit igenis rá, rá kell fordítani. Ha a mezőgazdaság versenyképességének támogatásáról van szó, akkor ez a, az ökológiai mezőgazdaság az, amely a legversenyképesebb. És ki kell tudnunk szolgálni. Ez nagyon rossz lenne a piac szempontjából, hogyha ez finanszírozhatatlan terület lenne. Van még egy dolog, Van még egy terület, amit eddig még alul értékelünk, tehát ez a mezőgazdasági környezet is erre kellene nagyon figyelni. Szia Martin, Iráse Perez, poi Niculescu. Köszönöm szépen, és Paul Nikolescu. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok nagyon röviden szólni, és nem elismételni a kollégáim által felvetett kérdéseket. Tulajdonképpen mindegyikkel egyetértek. Az egyik fő kihívás, amely a reform keretein belül megvalósul ez a vidéki környezet fenntarthatósága. Mindennyian tisztában vagyunk azzal, hogy milyen helyzetben élnek az Európai Unió vidéki területei, ahol fennáll annak a veszélye, hogy egyértelműen eltűnnek ezek a területek, illetve a vidéki lakosság elköltözik. Ezért tehát azok a felvetések, amelyeket az előadótól hallhattunk, azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdéseket tartalmaznak környezetvédelem, innováció, versenyképesség szempontjából. Ezeknek a reforme alapvető elemeinek kell lenniük, és egy nagyon fontos kérdés a kap első pillérében, hogy a gazdák jövedelmét biztosítsuk, mert ha nem vagyunk képesek ezen a területen dolgozni, akkor nem tudjuk biztosítani, hogy a kihívásoknak megfeleljünk. Ezek azok a kérdések tehát, amelyek aggasztanak engem a kap reformjával kapcsolatban, illetve a hallott, az Európai Bizottságtól hallott javaslat tekintetében, illetve a fiatal fiatalokkal kapcsolatban is elhangzott egy utalás, de sajnálatos módon nem tudtuk motiválni és támogatni a fiatal gazdákat, akiknek valóban van motivációjuk arra, hogy ebben a tevékenységben dolgozzanak. És azok a kérdések, amelyek a reformtervezetben merültek fel, mint például a támogatás eltűnése, megszűnése, szerintem nem támogatja azt, hogy generáció frissítés valósuljon meg a tevékenységben. Ha ezt nem tudjuk megakadályozni, akkor azok a fiatalok, akik gazdák szeretnének lenni, a mezőgazdaságba szeretnének dolgozni, valami más tevékenységet választanak. Ezért az első pillérben megvalósuló tevékenységet, illetve támogatást kell kiegészítenünk olyan intézkedésekkel, mint az említett. Ami pedig a versenyképességet illeti, ezzel is egyetértek. Valóban figyelembe kell venni a mezőgazdasági sokszínűséget Európában, és osztom azt az aggályt, hogy eltűnhetnek azok azok a befektetési támogatások, amelyek például az öntöző rendszerekre vonatkoznak, hiszen figyelembe kell venni egyes európai országok, régiók eh, klimatikus körülményeit, amelyek jelentősen megnehezítik a növénytermesztés és állattenyésztést, tehát a tevékenység szempontjából alapvető fontosságú ott a támogatás biztosítása. Ezért nagyon fontosnak tartom a, ezeket az eszközöket, mint például az öntöző rendszerekbe való beruházás. Nagyon köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Nikulescu, majd Szikérjeszki alelnök következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Én magam is szeretnék köszönetet mondani az elhangzott előadásért. Három téma aggaszt, és azt hiszem, hogy mindannyian egyetérthetünk ezekkel kapcsolatban. Az egyik, hogy gazdák nélkül nem lehet mezőgazdaság, ez a mindennapi valós élet része a vidéki életben. A másik pedig a gazdaságok versenyképessége. Vannak olyan gazdaságok, amelyek elszigeteltek a piachoz képest infrastruktúra, közlekedési szempontból. És a következő pedig, hogy a prioritások hierarchiáját kell felállítanunk. Én azt látom, hogy az infrastruktúrában nem valósul meg elég beruházás. Szerintem nem lesznek modern gazdaságok, hogyha nincsen modern infrastruktúra, és ez az új tagállamokban jelentős probléma. Egy másik fontos pillér, az első pillér. Ezzel kapcsolatban biztosnak kell lennünk abban, hogy a fiatal gazdák letelepednek a vidéki területeken de ez megakadályozza, hogyha nem áll rendelkezésükre a modern lakókörnyezet. Tehát vezetékes víz, csatornázás, vagy nagysebességű internet hozzáférés, ezek mind-mind nagyon fontos elemek. És egyes tagállamokban pedig valóban azt láttuk, hogy nagyok a lemaradások. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Szikerszki lelnök. A vidékfejlesztésről beszélünk. Szeretném tudni, hogy hogyan határozzák meg a vidékfejlesztést. Ez a mezőgazdaság fejlesztése, a vidéki területek fejlesztése, a versenyképesség, innováció, környezetvédelem. Mi tartozik ide? Szerintem a vidékfejlesztés valami más. Szerintem ez az alkalmazkodás bizonyos elvárásokhoz. Legalábbis erre törekszünk, de a lakosság 40%-ának elvárásainak próbálunk megfelelni. Úgy tudom, hogy a miniszterek megpróbálják a második pillért a gazdaságok modernizálásának támogatására fordítani. És úgy tudom, hogy elindult egy tendencia, amely a greeningre vonatkozik, és az innovációra. És mindenki az innováció mantráját ismételgeti. De miért kellene a kapot a környezetvédelemre fordítani? Nyilvánvalóan ez olyan pénz, ami a gazdákat illeti a greening gyengíti a mezőgazdaság versenyképességét, és ez azt jelenti, hogy lemaradnak a gazdák. Hasonló módon pedig a megújuló energiaforrások. Ez megint csak teljesen más témára tartozik, úgyhogy úgy gondolom, hogy ki kell ezt teljesen zárni a kapból. Azt is szeretném megkérdezni, hogy mennyit fordítanak a vidékfejlesztésre az egyes országokban. Szerintem ez bizonyos dolgokat nagyon jól megmagyarázhatna. Ami pedig a kohéziós politikák és a második pillér közötti kapcsolatot illeti, tehát a vidékfejlesztés közötti kapcsolatot. Legyünk őszinték, a vidékfejlesztés, ami a gazdákat is érinti, a kohéziós politikába tartozik. A kohéziós politika jelen pillanatban arra összpontosít, hogy stratégiát alakítson ki a városok finanszírozására, de hát a vidéki területek finanszírozása hol valósul meg ebben a kontextusban. A kohéziós politika, ha csupán területi kohézióra vonatkozik, akkor finanszírozás szempontjából tükrözze a vidéki területek területeit. Tehát beszéljünk világosan, mi a mezőgazdaság, mi a gazdálkodás, mi a vidékfejlesztés, mi az e környezetvédelem, nem lehet mindent beledobálni a kap kosarába. Mert vannak, akik már eddig is sok támogatást kaptak, és még mind, mind többet akarnak. Nem csoda, hogy a gazdák olyan rosszul állnak, hát hogyan akarjuk megnyerni a versenyképesség játszmáját. Köszönöm szépen, Szikerszki, alelnök úr, és most Nikolzon úr parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én az Egyesült Királyságból jöttem, és a vidékfejlesztésre, illetve a kettes pillérre rendelkezésre álló legalacsonyabb összeggel rendelkezünk, úgyhogy kicsit aggaszt a jövő. És ha fogadni kellene, hogy mennyi pénz lesz és mire áll majd rendelkezés, hát nem biztos, hogy fogadnék. Nagyon sokan, illetve említették, hogy nem hisznek egyesek a greeningben, de azon gondolkozom, hogy az egyes pillérben, illetve a kettes pillérben a greeningnek milyen hatásai vannak. Hiszen a kettes pillérben nagyon jó munkát végeztek, mert szerintem hosszú távon egyébként oda kellene tartozon a greening is. Aztán a kérdés az, hogy végeztek-e bármilyen kutatást az egyszerűsítés szempontjából, a bürokrácia csökkentése szempontjából. Tehát, hogy ez a javaslat több bürokráciát fog eredményezni, és az emberek pedig a legjobb, leggyorsabb mechanizmusokat igénylik, nem pedig további bürokráciát. Készítettek-e valamilyen tanulmányt ezzel kapcsolatban? És Polszon asszonyt is szeretném támogatni, ugyanis egy nagyon fontos pontot vetett fel. Tudom, hogy a környékemen vannak emberek, akik egyszerűen nem tudnak megélni abból, amit tesznek, mert egyszerűen nem kapnak hitelt a bankoktól, még icipici hitelt sem. E kellene jutni abban a helyzetbe, hogy biztosíthassuk az extra finanszírozás, hogy projekteket hozhassanak létre. És a gazdasági helyzetük valószínűleg az két-három, elkövetkező két-három évben nagyon jól javulhatna, ki tudja. De jelen pillanatban és a közeljövőben szerintem ez egy borzasztó nagy nehézség, strukturális fejlesztés szempontjából egyébként támogatom. Köszönöm. Proszę pan poseł Agniu. Nagyon szépen köszönöm, Agnew úr. Thank you. I, I was very interested to see the... Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel néztem ezt a diagramot azokról a gazdaságokról, amelyekben csak ö, ö, legeltetik a teheneket, összevetve az úgynevezett beton te, tehén tartó állomásokkal, tehenészetekkel, ahol mindenfajta takarmányjal letetik őket. És ugyanakkor azt látjuk, hogy a profit a probléma. Az egyedüli út ezen gazdálkodók számára az, hogy fűvel, legeltetéssel etessék a teheneket, ezzel csökken persze majd az állatok száma, és ezzel felmegy majd a tejára. De ez kell, hogy történjen. Nagy-Britanniában vannak olyan állatok, amelyeket egész életükben istálóban tartanak, kukoricát, speciális kukoricát etetnek velük. Van egy másik oka is, hogy miért tartott tartják őket az istálóban, azért, hogy nem ö, találkoznak ö, semmilyen kórokozó, nem keresi meg őket. Ugye a zöld lobby nem szereti azt, hogyha ben vannak az istálókban, ugyanakkor a Ugy, ugyanakkor az állattartó lobby pedig biztosítja, hogy mindig istállóba tartsák őket. De hát honnan lehet szerezni ezt a takarmányt úgy, hogy génmódosított szója babot importálunk? Tehát, hogyha figyelembe veszük ezt a tényt, akkor láthatjuk, hogy tovább lépünk a tudástranszfer és az innováció térségére ahol az EU elvileg mérvadó lenne, de hát tulajdonképpen a GM technológiában nagyon rossz példával járunk elől, rossz példát adunk, hiszen mi történik? A szubjektivitás és az érzelmek határozták meg a döntéseinket, az Európai Unió intézményei vezették ezt a vitát, az egész dolog lelassult, ugyanakkor az egész világban igenis ezen innovatív termékekbe refordítják a forrásokat. Ez egészen odáig jutott, hogy a gén módosított szója, szójával kapcsolatos nulla toleranciát hirdettek ki. Ez még messzebb vezet, hiszen Kanadában például akár még génmódosított búzát is tervelnek. Ez pedig teljesen eh, veszélyezteti versenységünket. Rotemstedben jártam pénteken a mezőgazdasági kutatóintézetben, ahol um, gén módosított um, takarmányt fognak előállítani. Egy három hektáros uh, területet tíz uh, láb, tehát három méter magas kerítéssel vette körül, hogy a tüntetők ne foglalják el a területet. Tehát Martin, José és a többiek nem lehet másként járni, vagy a 20. 21. századba érünk el, vagy pedig megakadunk Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jár kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bevezető észrevételeket, melyeket a workshophoz tett. Négy kérdésem van. Ha jól értettem az áttekintést, a high-tech alacsony költségű, tehát high-tech low-cost üzemekkel való áttekintést. Azt mondta, hogy a low cost, az alacsony költségű cégek és üzemegységek előnyökkel járnak, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy high-tech cégekre is szükség van a mezőgazdaságban azért, mert lelkesíteni akarjuk a fiatalokat az új technológiával. Persze azt is mondhatjuk, hogy a legjobb low-cost üzemegység csak magát látja el. Másrészt én meg azt tanultam, hogyha valaki öm, magát akarja ellátni, vagy pedig ö, akkor ez egyszerűen csak a maga igényeit fogja kielégíteni. Ez volt az első kérdésem, jól értettem ezt, az ellentmondást. Második kérdésem nem itt az Agri szakbizottságban, hanem más kollégákkal komoly vitánk volt arról, hogy ők a különböző alapok pénzeszközeit egységesíteni akarják. Azt mondják, hogy a vidéki térségre utaz, átutalt pénzeszközeket egységesítsük. Tehát kérem, hozzon fel két-három érvet, amelyel az álláspontunkat meg tudjuk erősíteni itt az Agriban, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy az agrárpolitika szempontjából kell a agrártámogatásokat kialakítani. Harmadik kérdésem Hajzling kollega észrevételéhez viszonyul, hogyan látja az új rugalmasságot, melyről a rendelet, illetve a normaszöveg tervezetek szólnak, melyek a különböző tengelyekben való összekapcsolást felpuhítja, és mely lehetővé teszi, hogy a régiók maguk döntsenek a pénz felhasználásáról. Utolsó kérdésem, létezik-e optimális kapcsolat ön szerint az első és a második pillér között, ami a pénzügyi ellátottságot illeti, és hogyha igen, hogyan néz ez ki? Köszönöm. Jár. Köszönöm, Jár kollega. Most pedig Albert Desz, majd pedig Michel, te kapod meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, professzor úr, az észrevételeit, magyarázatait. Néhány rövid kérdésem volna. Azt mondta, hogy nem probléma, hogyha a környezetvédelmi intézkedések az első pillérben e kiegészítésre kerülnek a második pilléres környezetvédelmi programokkal. Később ugyanakkor azt is mondta, hogy meg kell akadályozni, hogy ez több bürokráciához vezessen. Tehát, hogy az agrárreform megnövelje a bürokrácia mennyiségét. Ugyanakkor már az Európai Bizottság is úgy gondolja egyre inkább, hogy a saját maga javaslatai a bürokrácia mennyiségét növelik. Ezt nem fogadhatjuk el. Bajorországból jövök én, és nálunk nagyon sok agrárkörnyezetvédelmi intézkedést már a második pillérben finanszírozták. Például a vetésforgót. Ám hogyha a vetésforgó átkerül az első pillérben, akkor hogyan lehet ezt a második pillérből támogatni? Bajorországban például több pénzt fordítanak erre a második pillérből, mint a greeningre. Tehát az új rendszer alapján a bajor gazdák rosszabbul járnának, hiszen a második pilléres intézkedéseket nem hívhatnák le, támogatásokért nem pályázhatnának. Úgy gondolom tehát, hogy az első pillérben Európa szerte alkalmazható intézkedéseket lehet elérni, de másrészt a környezetvédelmi intézkedéseket a második pillérbe kell elhelyezni. Professzor úr, vizsgálata ad-e választ arra, hogy hogyan lehet a különbségeket meghaladni Európában? Mondjuk ismerjük, hogy 50 euró Dél-Tirolban, 100 euró alatt Lettországban, és vannak területek, ahol 600 euró a támogatás, de ezek az első pilléres különbségek, de a második pillérben is, a második pillérben sokkal kevesebb, 40 eurónál kevesebb a támogatás. Ebből a 40 euróból mondjuk környezetvédelmi támogatást lehet finanszírozni, ám a második pillérben Szlovéniának 250 eurója van. Milyen választ keres ezekre a különbségekre? Nem volna egy célra vezető azt mondani, hogy minden egyes tagállam legalább ennyi és ennyi eurót kell, hogy felhasználjon a második pillérben helyi felhasználásra, agrárkörnyezetvédelmi intézkedésekre hiszen Szicíliában mások ezek, mint Spanyolországban, Bulgáriában, mint eh, Finnországban. Nem mondhatjuk azt Brüsszelből, hogy minden gazdálkodónak ugyanazt kell tennie. Úgy gondolom, hogy éppen a második pillér adna lehetőséget arra, hogy az agrár környezetvédelmi intézkedéseket alkalmazzuk. Ugyanez igaz a beruházásokra is. A régi tagállamokban, például Németországban, ahol már nagy befektetéseket és beruházásokat alkalmaztunk, nincs akkora szükség új beruházásokra, mint egy új tagállamban, például Lengyelországban. Itt is tehát differenciáltan kell eljárni annak érdekében, hogy a különbségeket kiküszöböljük. Kíváncsian várom az önök, ön válaszát. Például nálunk most arra fordítunk forrásokat, hogy a gyors internet elérhetőséget biztosítsuk a gazdálkodóknak. Bajorországban azt állapítjuk meg, hogy azon településeken, ahol nincs gyors internet, itt kézművesek vagy köz, kis és középvállalatok nem telepszenek le. Ezekre a kihívásokra kell választ adnunk, de a a mezőgazdasági útvonalak kiépítésé is problémát jelent. A gépek, a traktorok és a mezőgazdasági berendezések egyre nehezebbek. A mezőgazdasági utak és erdőgazdasági utak gyakran nem bírják el ezeket a gépeket. Itt is a második pillér lehet megoldás. Éppen ezért azt gondolom, hogy ezekre a kérdésekre kell koncentrálni a második pillérben, és nem a kockázat menedzsmentre, hiszen egyetértek Martin Heuslinga, hogy erre az eszközök amúgy sem volnának elegendőek. A kockázat menedzsment megítélésem szerint egyértelműen az első pillérbe tartozik. Köszönöm Albert, Miser, majd Klasz, kollega, és utána pedig Jean-Paul válaszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék arra visszatérni, amit Szikielszki kollega mondott. Úgy gondolom, hogy ez egy igazi politikai kérdés. Ha a regionális politika csak a városra irányul, akkor nekünk vidékfejlesztési szakbizottságként amellett kell kiállnunk, hogy figyeljenek a vidékre is, a gazdákra, de az is fontos, hogy nem szabad a vidéket, a mezőgazdaságot és a gazdákat összemosni. Ezek különböző elemek, különböző értékek. És hogyha megnézem az intézkedéseket, akkor bizony most azt látom, hogy olyan döntéseket kell hozzunk, amelyek drasztikusak. Tényleg drasztikusak. ha csak a vidékfejlesztést próbáljuk meg, most próbáljuk a vidékfejlesztést figyelmet, ha, figyelmen kívül hagyni, és nézzünk csak a mezőgazdaságot. Itt is vannak azonban a hátrányos helyzetű területek. Bizonyos országokban pedig óriási ráfordításokra van szükség a mezőgazdaság fejlesztésére, a, az agró környezeti intézkedések végre, végrehajtására, a mezőgazdaság zöldítésére, stb. Nagyon jól meg kell néznünk azt is, hogy minek milyen pluszköltsége van, és kire vonatkoznak az intézkedések. Természetesen azt látjuk, hogy a gazdákra vonatkoznak, de aztán a gazdákra hogyha ezek az intézkedések vonatkoznak, akkor olyan gazdasági eszközöket kell biztosítani számuknak, számukra, amely a második pillérből kell, hogy rendelkezésre álljon. Például nézzük a gyümölcstermesztőket. Nyilvánvalóan biztosíthatja a gazda a gyümölcsfáit a jégveréssel szemben, de az erre vonatkozó forrásokat korlátozták. Hadd mondjak valami olyasmit, amit alig említettünk eddig. Gyakran mondják, hogy a második eh, pillérben van a válságkezelésnek az eszköztára. A tartalékokat újra fogják elosztani, ha arra szükség van, és eh, így 65%-ra emelik fel a forrásokat. Szerintem ez irreális. Albert is elmondta, nem minden ország tud ugyanúgy, ugyanolyan léptékekben dönteni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megfelelő javaslatokat dolgozzunk most ki. Ha előveszünk egy zsebszámológépet, akkor bizony rájövünk, hogy nem lehet mindent a második pillérből megoldani. Köszönöm szépen, Klász asszony! És utolsóként eh, Ines. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon figyeltem, és meg kell, hogy állapítsam, hogy eh, az alatt, hogy mit értünk vidékfejlesztésen, nagyon sok mindent el tudunk képzelni. És eh, lehet, hogy sok minden nem is világos. A kérdésem az, hogy mit értünk a multifunkcionális mezőgazdaságon ez nem visszafele való lépés, az nem is lehet. Nem lehet, hogy a specializált mezőgazdaságból akkor most olyan gazdaságokra, ahol majd a parasztasszony vagy a gazda felesége kenyeret süt, és reggel megeteti a csirkéket, meg a kacsákat, azért mégse jó. Hát most nem nem az, tehát azért kellett, hogy leszokjunk a kenyérsütésről otthon, mert ez nem volt jövőorientált, és nem érte meg ne visszalépés legyen a, a fejlődés. Meg kell nézni, hogy milyen plusz bevételi forrásai vannak a mezőgazdásnak. Természetesen ez sokféle lehet, és a határok is mozognak. Hogyan lehet ezt a második fajta lábát a mezőgazdaságnak megvetni? Legyen az a szolgáltatás, legyen az a turizmus, legyen az az új kommunikáció, az internetről beszéltünk, a gyors internetről, a szolgáltatásoknál. Tehát nagyon igazából nem is tudjuk le, nem is tudjuk lehatárolni. Nem lehetünk egészen biztosak ebben, és éppen ezért nem is lehet így kommunikálnunk sem. Akármi is legyen a mezőgazdaságnak ez a második lába, azt kell, hogy szolgálja, hogy a vidéki térséget segítse és a paraszti struktúrákat kell, hogy segítse, és a jövőben igenis erre, erre kell irányítani a munkánkat. A mezőgazdasági régiók, ahol sok vidéki gazdas, parasztgazdaság van, azok, lesz, azok az erős vidékek. Ahol paraszti struktúrák vannak, pedig azok a, a szegény régiók nem lehetnek. Nézzük meg a nőket, mint tényezőt. Mi a helyzet a sok aktív paraszt asszonynal, a gazda nőkkel? ezek a szervezetek, nekik is vannak szervezeteik, és az ő szervezeteik is programokat tudnak végrehajtani. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog, egy nagyon fontos szempont, és nem szabad ezt a szempontot a vidékkel kapcsolatban sem elfelejteni. Így van, köszönöm szépen, Rita. Igen, hát én is az egyik veszőparipámra szeretnék visszatérni a vidéki térséggel kapcsolatban effizienter mit den europäischen Geldern insgesamt umzugehen. Hogyan lehet a beruházási pénzekkel bánni? Nem lehetne egyfajta hitelformájában fe, összegyűjteni a pénzt, hogy ne legyen mindig a minden egyes alkalommal elkölteni azt a pénzt, ami rendelkezésre áll, hogy nem lehetne mondjuk megtakarítani, hogy később felhasználják. Professzor úr, mi a véleménye? hogy hitelek formájában, természetesen mindenféle kvótával és egyéb, egy, e, egyéb együtt támogatva, külső tényezőkkel is figyelembe véve, tehát hogy így biztosítsuk. Általában, hogy azt mondjuk, hogy pénzügyi szempontból, banki szempontból nézzük ezt, mert azért óriási nyomást jelentene minden e, EU-s költségvetési területre. És a jelenlegi válságban, amikor a tagállamoknak is a igen szűkös források állnak eh, rendelkezésre, úgy gondolom meg kellene nézni azt is, hogy a az elküldhető pénzeket hogyan tudnánk eh, hatékonyabban elhasználni, és egy euróból adott esetben többet csinálni, mint eddig. Eh, Köszönöm szépen, akkor most Van den Pluch professzornak adjuk meg még egyszer a szót. Nagyon-nagyon érdekes előadást tartottál és nagyon sok kérdést is generáltál, most megkapod a lehetőséget, hogy válaszolj. Még azonban elmondom azt, hogy segíts nekünk, légy szíves, megérteni azt is, hogy milyen kockázatkezelési intézkedésekre kerül sor. Kollektív intézkedések is vannak, de vannak egyéni lépések is. Úgy gondolom, nagyon fontos lenne, hogyha most végre megérthetnénk pontosabban is, hogy mi ez. Tehát a második pillérben és az első pillérben is, és még egyszer köszönöm, át is adom a szót. Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönetet mondok mindenkinek a kérdésekért, megjegyzésekért, észrevételekért. Nem sorrendben fogom végigvenni ezeket, hanem inkább csoportban. Először is arról a kérdésről szólnék, hogy mi is a vidékfejlesztés. Azzal érvelnék, hogy ez nagyon egyszerű dolog. A vidékfejlesztésnek a célja, hogy a vidéki gazdaságokat megerősítse és kohéziót hozzon létre területi szinten. Másodszorban az a célja, hogy támogassa az új mezőgazdaság létrejöttét, miközben biztosítja az élelmiszerbiztonságot Európa szerte harmadsorban, kibővíti a vidéki területek minőségét. Ez egészen pontosan arról szól, hogy a mezőgazdaság és a vidéki területek hogyan lépnek egymással kölcsönhatásban, milyen szinergiákat alkotnak egyes mezőgazdasági fejlesztés, illetve a vidéki területek minőségek között. Tehát mindenképpen hasznosnak kell tekintenünk a vidékfejlesztést, és ahol a gazdálkodás el, megszűnt a vidéki területeken, mert iparosodott, például Hollandia egyes területein, de a vidékfejlesztésnek igenis van értelme. Kölcsönösen meg kell erősíteni a vidéki és mezőgazdasági részt. Miért van szükség vidékfejlesztési politikára? Nos, azért, mert ez a kölcsönös támogatás, ez a kölcsönös megerősítés magától nem jön létre, csak a piacok, főként a jelenlegi nemzetközi piacok, amelyek nagyon illékonyak, változékonyak. Főként itt kell elsősorban az Észak-Nyugat-Európában megvalósult mezőgazdasági területeknél, ahol fejlettebbek, más részei Európának pedig Dél-Kelet-Európában főként vannak olyan területek, amelyek gyakorlatilag elnéptelenedtek, és ott már nem valósul meg mezőgazdasági tevékenység. Tehát ezeket kell valahogy összekombinálni és nehéz ezt meghatározni, ez lenne az első pont. Természetesen ez egy multifunkcionális földhasználatban ölthet testet, illetve a kérdésre adott válasz, hogy miért van szükség a vidékfejlesztésre. Nos, azért, hogy Európa vonzóbb legyen, kiegyensúlyozottabb, és ne legyünk mindig a piacokra utalva. Ez az első szempont. Aztán nézzük a részletesebb kérdéseket. Foszilis erőforrások teljesen egyetértek, és nagy örömmel olvastam az Európai Parlament egyik állásfoglalásában, hogy az Európai Parlament nagyon támogatja az energia szempontjából önfenntartó gazdaságokat. Ezt mindenképpen támogatni kell, és világosá kell tenni a javaslatban is, hogy ez nagyobb támogatási részesedésekhez vezethet. Nagyon sokat mondtunk a kockázat kezeléséről, és egyetértek azzal a véleménnyel, amelyet világosan kimondtak önök is, hogy nincs értelme a profit privatizálásának, viszont a kockázatok társadalomra történő ráterhelésének. Ez ugyanis olyan fejlődéseket olyan fejleményeket eredményezhet, amelyel nem értünk egyet, és a későbbiekben pedig nekünk kell megfizetni annak az árát. Egyébként dolgozatomban erre sok utalással éltem a kockázat értékelés nem maradhat csupán a kettes pillérben. Hogyha meg kell azt tenni, akkor tegyük meg az egyes pillérben, és semmilyen extra pénzt nem lehet arra biztosítani, hanem az hektáronként kapott átalányt kell egyfajta biztosítási kifizetésre használni, vagy akár egy olyan biztosításra is gondolhatunk itt, ami a jövőre vonatkozhat, hogyha piacok rosszul működnek. De semmiképpen nem maradhat ez a kettes pillérben, vagy nem korlátozódhat arra. A greening egyébként sokat vitatott kérdés itt is és Európa szerte. Az ugaroztatási elemmel kapcsolatban pedig kifejtettem a dolgozatomban, és nagyon sok agronómiai részlettel is éltem, hogy ezt nagyon okosan is lehet használni, annak érdekében, hogy a gazdaságokon belül olyan ökológiai zónákat hozzunk létre, amelyeknél a növényvédőszereket, a növényvédőszerek mennyiségét tudjuk csökkenteni, így egyfajta kockázatkezelési eszköztárat bocsáthatunk rendelkezésre. És ezen túl egyébként akár tovább is mehetünk, és a kettes pillér konkrét problémáival is foglalkozhatunk. Azt hiszem, hogy itt egy eléggé érdekes kombináció valósulhat meg. sokkal izgalmasabbá is tehetjük annak érdekében, hogy az európaiak azt vonzónak találják. Határozottan meg kell változtatni a szén és a metán jelenlétét a trágyában. legeltetésre használt területeknél, úgyhogy itt nem csupán apróságokról beszélünk, hanem rendkívül fontos hatásokról. Természetesen itt felmerül az ellenőrzés kérdés, erről is szólnék néhány szót. Mindenféle részlettel, részletes információval dolgozhatunk, de alapvetően az ellátási rendszert kell megváltoztatni, tehát minden gazdaságnak meg kell mondani, hogy ezt kell tenni, vagy azt kell tenni, ez megengedett, ez tilos, de az általános rendszerek így módon nagyon nehezen érthetők. És az egyes gazdacsoportoknak megmondani, hogy mit hogyan lehet tenni, milyen biodiverzitást alkalmazhatnak, hogyan járulhatnak hozzá az éghajlatváltozás csökkentéséhez, hogyan tehetik vonzóbbá az alábbi területet, és ezért fizetést fognak kapni, támogatást fognak kapni, ha pedig nem teljesítenek jól, akkor nem kapnak pénzt. Azt hiszem, hogy így sokkal határozottabban, keményebben dolgoznak majd, hiszen ők ismerik jól az adott területet, és csökkenthetjük a bürokráciát is. Főként Európa legitimitása szempontjából rendkívül fontos, hogy a fiatalok akiket nagyon érint a munkanélküliség, hogy nekik támogatást biztosítsunk, segítséget adjunk a termőföldhöz való hozzáféréshez, hogy elkezdhessenek gazdálkodni. De ne próbáljunk meg egy új európai politikát összeállítani, hanem a lehető legnagyobb mértékben együtt kell működni azokkal a meglévő mechanizmusokkal, amelyek rendelkezésre állnak nemzeti szinten például jól tudom, hogy az egyik olasz szervezet már rendelkezik egy nagyon jó rendszerrel, de ott van Franciaországban egy nagyon jó tapasztalat a ahol a fiatal gazdáknak jó támogatásokat adnak. Hollandiában is van egyébként hasonló megoldás a vidéki ingatlanok tekintetében így módon lehet csökkenteni a bürokráciát és a vidékfejlesztési politikát pedig eh, sokkal eredményesebbé tenni. A négy tengelyel kapcsolatban pedig megint csak fennáll annak a veszélye, hogy eh, felhígul a javaslat, én magam is egyetértek ezzel, a környezetvédelmi intézkedések, a jellemzően vidékfejlesztési intézkedések eh, eltűnnek, vagy minimálisra csökkennek a legnagyobb rész pedig az innovációra vonatkozik. Hogyha körültekintően megvizsgáljuk a javaslatot, elsősorban az a fő szempont, hogy az új 7 éves időszakban a mezőgazdasági élelmiszeripari szempont az alapján alakul ki, ahogyan az előző 7 évben az erőfeszítéseket kezelték. Szerintem, hogyha ezt komolyan veszük, akkor nagyon jó megoldás lehet, és valóban nagyobb rugalmasságot biztosít. Aztán miről is beszéltünk még, ott volt a high-tech és a kisköltségű gazdaságok kérdése, illetve az azok közötti összehasonlítás gyakorlatilag haszontalan, hogy mi döntsük el itt helyben, hogy eh, mi függ a piaci helyzettől, hiszen a piacok nagyon változóak, egy teljesen új helyzet jött létre, amelynek vannak nyertesei, az osztály legjobb diákjai, azonban akik korábban azok voltak, már nem a mai időszak győztesei. Azok, akik fiatalként kerülnek be a gazdálkodás területére ők is nagyon megváltoztatják az egész mezőgazdaság arculatát. A kisköltségű gazdaságok fenntarthatóbbak lehetnek, ugyanakkor sokkal sokszínűbbek, főként, hogyha multifunkcionálisak. Ezért különösen vonzók a fiatalok számára. Egy empirikus tanulmány is egyébként ezt bizonyította. Tehát gyakorlatban azt láthatjuk, hogy az emberek ezt szeretik, hogy ilyesfajta gazdálkodási műveletek valósuljanak meg mindenféle okból. Végezetül pedig, hogyha jövőre gondolunk, nincsenek túlságosan nagy különbségek az egy országra jutó kifizetések tekintetében, hogyha hektárszinteket nézzük meg, ezért nagyon sürgető lenne, hogy objektív alapokat alakítsunk ki a jövőre vonatkozóan a vidékfejlesztési pénzek alkalmazására. Ez biztos, hogy nem lesz könnyű, és mindig a nemzeti célok szempontjával szembe kerülünk. Talán maradnak majd véleménykülönbségek, de ez biztos, hogy egy sokkal jobb dinamika megőrzését teszi lehetővé. Valószínűleg az intézkedések tovább mutatnak a vidékfejlesztésen, és inkább egyfajta tárgyalási folyamat szempontjából javasolják azt, tehát, hogy a társadalomnak, a hatóságoknak mit tudunk kínálni, milyen finanszírozás megvalósítható. És ez tovább erősíthető különböző intézkedésekkel, többszintű tárgyalásokkal, és azt remélem, hogy illetve azt kívánom önöknek, parlamenti képviselőknek, hogy határozottak, erősek legyenek az együtt döntésben. És még egy utolsó megjegyzésem lenne, elnök úr. Egyáltalán nem akarok támadó lenni, de illetve nem akarok udvariatlan lenni, de öt percen belül el kell mennem sajnos, mert megy a repülőm. Nagyon sajnálom, köszönöm. É, eh, credo sia stato Köszönöm szépen, úgy hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes vita volt. Meg szeretném köszönni a professzor úrnak a jelenlétét, és köszönöm, hogy ezen nagyon hasznos workshopban részt vett. Most pedig tovább lépünk a hatos napirendi, bocsánat, az ötös napirendi pont vitájához az állatok védelmével és kíméletével kapcsolatos európai stratégia. Marit Polsen a jelentéstevő. Itt az állatok jólétéről cserélünk eszmét. A Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikkeje beszél az állatok védelméről és jólétéről, és éppen ezért a közösségi politikákban ki kell térni erre a szempontra. Június, január 19-én a bizottság egy stratégiát fogadott el az állatok jólétéről és védelméről, és Paulson képviselő a mi jelentéstevőnk, tehát meg is adom Marit Paulsonnak a szót, figyelembe véve, hogy 19, március 19-én és 20-án vitatjuk meg még a jelentést, és utána pedig szavazunk. Marit, téd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a bizottság javaslata arra az saját kezdeményezésű jelentésre épít, amelyet a parlament, illetve mi a szakbizottságunk 2010-ben fogadott el. Azaz nyitott kapukat dönget a bizottság, és célunk most ebben a műveletben az, hogy egyszerűsítsük, átláthatóbbá tegyük az állatok jólétét és védelmét szolgáló szabályokat. Ez a munkadokumentum még meglehetősen körülbelüli megfogalmazásokkal él, nem teljesen specifikus, és sok olyan konkrét követelés, melyet két évvel ezelőtti dokumentumokban megfogalmaztunk, kicsikét felvizezésre került a bizottsági javaslatban. A szerződés szól az állatvédelem és az állat jólét kérdéséről, és a 13-as szerződéses cikket nem is tudjuk megváltoztatni. Hiszen ez a, ebből a cikkből ered az a kötelezettség, hogy minden házi állatra vonatkoztatni kell ezeket a szabályokat. Az állatvédelmi és állatjóléti szabályokat. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az állatokkal együtt élünk, és osztjuk mintegy 70%-ban a fertőző betegségeket is az állatokkal, tehát állatról emberre, emberről állatra átadhatók a betegségek. Az EU-ban élő állatok 50%-a 50%-át a mezőgazdák tartják, ők felelnek ezen állatokért, és a feladat az, hogy ők beszéljenek az állatokról és az állatokért. Éppen ezért kizárólag a mezőgazdasági haszonállatokról fogok beszélni most észrevételeim során. Hogyha megvizsgáljuk a mai helyzetet, Egyebiránt holnapra, holnap a szöveg elkerül a fordítókhoz, tehát ha megvizsgáljuk a helyzetet, azt mondhatjuk, hogy 23 különböző helyen utalnak rendeletekre, irányelvekre és szabályokra, amelyek mind-mind a mezőgazdák és az állatok viszonyát szabályozza. 27 tagállamban pedig különböző szabályok és különböző ellenőrzési szintek működnek ezen a területen. A probléma ebből már is nyilvánvaló. A probléma abban áll, hogy a kérdés iránti érzékenység, illetve az idevágó jogszabályok beültetése és alkalmazása nem mindig egységes. Hozok néhány problémát, melyel a gazdálkodók mindig szembenéznek. Például a ketrec nagyság a csirketartás területén voltak éppen azokat büntetik a jelenlegi szabályok, akik betartják a szabályokat. Megengedhetetlen tehát az, hogy a mai szabályozó működjön a jövőben is, hiszen ez a szabályozó rendszer sok tagállamban lehetővé teszi, hogy megkerüljék a szabályokat, míg más tagállamokban ezeket be kell tartani. Egyelőtlen helyzet jön létre. Aztán van a sertés irányelv, amely 2013. január 1-től lép érvénybe, és nagyon jól tudjuk, nagyon pontosan tudjuk, hogy a sertés irányelv kötelezettségeinek csak kevés ország felel meg. Ezért kérni szeretném, hogy mindenki koncentráljon a szabályok betartására a skandináv országokban ezen a héten és a múlt héten egy kampány zajlott, mely azt mondta, ne vásárolj európai marhát, vagy európai, Európából származó bárányt, mert embertelen módon mészárolják le őket. Valóban így áll ez, az, hogy egy-két tagállamban katasztrofális állapotok uralkodnak. A vágó hidi eh, az állatok vágására vonatkozó rendeletek kis kapukat tartalmaznak a különböző vallási meggyőződésből való állat vágásra vonatkozólag is, ezek, és az országokban gyakran ezekkel visszaélnek, ezekkel a szabályokkal. Ne nyissunk most vitát a különböző vallási meggyőződésekről, de látni kell, hogy visszaélnek ezekkel a szabályokkal. Kaotikus a helyzet, a szabályok nagy részét nem tartják be. A nagy kérdés tehát az, hogy hogyan definiáljuk tehát az állatok védelmét és az állatok jól létét? Mindezek a szempontok roppant bonyolítják a kérdést. Felvettem a kapcsolatot minden érintett szervezettel, a gazdálkodók szervezetével, állatvédelmi szervezetekkel, állatorvosokkal, tudományos intézményekkel és a vágóhidak szervezeteivel, és kikértem a véleményüket. Ez volt a kiinduló pont, és így hoztam létre azt a szöveget, mely holnap fordításra kerül, illetve elkerül a fordítókhoz. Úgy képzelem a dolgot, hogy egyszerűsítjük ezzel a jogszabálytervezettel, egyszerűsítjük a jelenlegi átláthatatlan jogszabályokat, és átláthatóbbá tesszük őket. Hiszen nem elfogadható, hogy szabályokat és törvényeket fogadunk el, amelyek szépen hangzanak bár, ám a gazdálkodók mindennapi életében egyszerűen nem tudnak működni. Az volna a jó, hogyha egy közös keret jogszabály jönne létre, épp úgy, mint mondjuk a 12 évvel ezelőtt elfogadott élelmiszer jogszabály, 12 éve én magam is részt vettem egyébként ennek kidolgozásában, és pontosan emlékszem, hogy a legtöbben akkoriban meg voltak győződve arról, hogy a jogszabály nem fog működni, hiszen az akkori 15 tagállam közötti különbség olyan mélyreható volt, olyan súlyos volt. Azt gondolták, hogy túl bonyolult lesz a helyzet, nem lehet ezt egy kerettörvényjel lefedni. Ugyanakkor ebből a szabályból igazi sikertörténet lett. Persze, egy ilyen törvény nem tartalmazhat minden részletkérdést. A Common Food Law esetében sem így állt, az egységes élelmiszeripari élelmiszer törvény esetében sem így állt ez a dolog, de erre épülnek majd az egy, egyedi, specifikus szabályozások. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen megalapozó általános érvényű jogszabályokat elfogadjunk. Ebben pedig többek között a definíciókat is fel kell sorolni. Jól érthető és globálisan alkalmazható definíciókra van szükség. És így világosá válik, ha betartjuk az elvárást, akkor a bilaterális és multilaterális megállapodásokban világosá tehetjük, hogy ez a norma nálunk érvényes, és mindenki, aki hozzánk exportál, a mi térségünkre exportál, be kell, hogy tartsa ezeket a szabályokat. Nagyon fontos számunkra az, hogy szabad és igazságos legyen a verseny. Meg kell akadályozni, hogy ilyen nagy különbségek jöjjenek létre, mint ma. Sem a belső piacon, sem a harmadik államokhoz való viszonyában, viszonyukban nem jöhet ez létre. Ez az egyik nagy probléma, amelyel a mezőgazdaság területén újton újra szembenézünk. Az igazságos verseny. Ez áll mindig a figyelem homlokterében. És a saját tapasztalatom, és azt kell, hogy mondjam, nem vagyok már olyan fiatal, és sok tagállamban láttam sok gazdasági, mezőgazdasági üzemet és egységet. Ezen felül újságíróként is dolgoztam, mezőgazdaságról tudósítottam hosszú éven keresztül. Egy szóval saját tapasztalatom alapján azt mondhatom, hogy alig-alig van gazda, aki nem kapcsolódna az állatokhoz, nem vonzódna hozzuk. Szorosan együtt él az gazda az állataival, és persze belülük is él. És az egészséges és az elégedett állam állattal sokkal könnyebb bánni, és sokkal hasznosabb is egy ilyen állat a, mezőgazdálkodó a gazdálkodó számára, mint a beteg vagy a rosszul tartott állat. Azt hiszem ebben mindenki egyetért. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Önök mit tartanak a legfontosabbnak az állatvédelem területén? Tíz éve kezdtük meg a téma taglalását, és most egy lépéssel tovább lépünk. Még egyszer össze akarom foglalni, hogy legyen a szabályozás világos, egyszerű, átlátható és könnyen alkalmazható. Ezek a szabályaim, ezek az elveim. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm Polszon asszonynak, és kevés idő a rendelkezésünkre, hiszen a koordinátorok ülése következik. Először Dancsin, az Dancsin kollega kap szót. Nagyon szépen köszönöm. Dacian Szerbo árnyék előadó nevében szeretnék több elemet kiemelni, ami az előadó, a szocialisták előadójának véleménye szerint fontos. A kollégám úgy gondolja, hogy a gazdáknak lehetőséget kell adni, hogy az állat kíméletét, az állati jólétet erősítsék, és ezért anyagi jutalomban kell részesülniük. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a második pilléről forrásokat biztosítsunk az új mezőgazdaság politikára, ami a amivel az állatjólét javítható. A 2012-15-ös állatjóléti stratégia az a kóbor kutyák problémáját kell, hogy kiemelten kezelje. A stratégia igenis írja elő az embereknek, hogy felelősséggel bánjanak házi, kedvenc házi állatokkal, és így végre a kóbor állatok ne szaporodjanak olyan mértékben, számuk ne nőjön az emberek miatt. Ahhoz, hogy javítsuk az állatjólétet, meg kell engedni azt, hogy a, harmonizá- a szükséges harmonizációt is megvalósíthassuk ezen a területen. Köszönöm. Jorika Evans, poi Evans. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Jégel asszony engedélyével a néppárt részéről szeretnék hozzászólni, és elmondanám, hogy természetesen a közösségi szabályozás megerősítése a 2014-es keretrendszer bevezetésével az állattenyésztés tekintetében nagyon fontos lépés. A bizottság biztosítja, hogyha a állattenyésztők alkalmazzák ezeket az előírásokat, egyesek nyilván megteszik, mások nem. Ez a tény, ez egyeseket előnyösen, másokat hátrányosan érint vannak olyan intézkedések, amelyeket egyes országokban a marha és juhtenyésztésre alkalmaznak, máshol viszont nem, ezt nem tudjuk miért van így. Egy egyszerűsített jogi keretrendszerről beszélnek, ez nagyon jó ötlet egyébként, de azt hiszem, hogy tudományos kritériumokra kell ezeket alapozni, olyan tudományos mutatókra, amelyeket azoktól kapunk, akik ehhez értenek, sem ön, sem pedig én nem értek az állategészségügyhöz, ezért a szakértőknek kellene megadniuk azokat az útvonalakat tudományos alapon, amelyen haladhatunk. A rugalmasság követelése az állattenyésztők esetében úgy, hogy tartsák tiszteletbe az állatjóléti szempontokat, ez teljesen jó. De a szektorokon belül is differenciálásra van szükség, hiszen maguk az állategészségügyi szakértők is elismerik, hogy az egyes szektoroknak különbözőek lehetnek az érdekei. Úgyhogy azt gondolom, hogy az állategészségügyi tudósoknak, szakértőknek nagy hangot kell biztosítani ebben az esetben. De azt hiszem, hogy a legfontosabb az az, hogy a fogyasztót megfelelően tájékoztassuk. Mert mindegy, hogy hány erőfeszítést teszünk, hány címkét ragasztunk a termékre, ha a fogyasztót nem tájékoztatjuk megfelelően, akkor nem fogja tudni értékelni az állat jólétet. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, illetve még hozzátennék néhány rövid megjegyzést. Nagyon fontosnak találom, hogy alkalmazzák, ami már érvényben van. Egyébként ezt a tagállamok nem alkalmazzák homogén módon, inkább ezt erősítsük, ne pedig növeljük a szabályozásokat, mert teljesen mindegy, hogy hány szabályt hozunk, hogyha az e- Európa egyes részein nem is alkalmazzák. Tehát az első az, hogy az egész Európai Unióban homogén módon legyünk szigorúak, még mielőtt nagyobb nyomást gyakorlunk a gazdákra. Aztán pedig a stratégiában alkalmazok ne csupán a címkézést, hanem a fogyasztók tájékoztatását. Ugyanis teljesen mindegy, hogy most a címkére egy újabb rész részt ráteszünk, hogyha senki nem tudja, hogy mit is jelent az. A harmadik pedig, hogy nagyon sok kompromisszumot hallhattunk szavakban a bizottság részéről, azonban semmiféle anyagi kötelezettségvállalás nem volt, ugyanis a gazdák részéről például több millió eurós, több milliárd eurós befektetést igényelt, hogy kibővített ketreceket alkalmazzanak. A bizottság javaslata ehhez képest viszont 70 millió eurót tesz ki. Hát ha a gazdáktól túl sok erőfeszítést kérünk, viszont az Európai Bizottság részéről nem nincs meg elegendő erőfeszítés, akkor ott valami nagy hiba történt. Szerintem nem lehet elvárni a gazdáktól túlságosan nagy erőfeszítést, vagy pedig másik oldalról az is előfordulhat, hogy az Európai Bizottságnak nincs elegendő forrása arra, hogy ezt támogassa. Végezetül pedig azt mondanám, hogy azok az erőfeszítések, amelyeket az EU tesz az állatjólét szempontjából a nemzetközi megállapodásokban is tükröződjön. Ugye kétoldalú megállapodásra gondolok, mint például a WTO-n belül. Ugyanis ez etikus szempontból megkérdőjelezhető, erkölcsi szempontból kétséges, hogy a gazdáktól ilyen nehéz gazdasági időszakban egyre többet követelünk tőlük, viszont harmadik országokkal szemben pedig nem merünk kiállni az érdekeinket, és nem merjük megmondani nekik, hogy milyen követelményeknek kell megfelelniük a gazdák és a fogyasztók védelme érdekében. Köszönöm. Evans, e poi Elizabeth Evans. Evans és jegleg kollégák kapnak szót. Tessék, Evansz kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a bizottság új állam, állatjóléti stratégiát, illetve azt, hogy ezt eh, pénzeszközökkel is támogatják. Ugyanakkor az idáigi jogszabályok ágazat specifikusok is inkonzisztensek voltak. Például a tej tartásban tartott marhákra vonatkozó szabályokat nem alkalmazzák. Másrészt a meglévő jogszabályok sem kellőképpen kerülnek alkalmazásra, éppen ezért fontos, hogy áttekintsük ezt a területet. Ez a jelentés a mi jelentésünk pedig jelzést ad majd a bizottságnak, hogy mit szeretnénk, hogy mi történjen a jövőben. Köszönöm Polson asszonynak nagyon konstruktív munkáját, azt mondta, hogy figyel a többi frakció felvetésére. És azt hiszem, hogy ez így is van, de nagy az egyetértés közöttünk. Prioritásunk az, hogy a törvények végrehajtása jobban működjön, és tűzünk ki határidőket arra vonatkozólag, hogy mi történik, hogyha valaki nem tartja be a kötelezettségeit. Dali biztos is beszélt az állat jóléti intergrup ülésén éppen erről, tehát a határidők szükségességéről. És arról, hogy hogyan lehet azon államoknak segíteni, akik nem tartják be szabályokat ahogyan az előttem szólók említették, fontos, hogy más hangsúlyokat is kitegyünk, például a második pilléres támogatások területén, de fontos a képzés, oktatás is, a meglévő intézményeken keresztül. Ugyanolyan magas szintű normákat kell elvárni az import termékek előállítóitól, mint, amit, mint amelyeknek betartására a saját gazdálkodóinkat kötelezzük. Az én választókerületemben, Velszben szívesen alkalmazzák az magas szintű állat jól léti előírásokat, de azt várják el, hogy a harmadik államokból jövő termékek előállítóira is vonatkozzanak ezek a szabályok, nehogy versenyhátrányba kerüljenek az Európai Uniós gazdák. Üdvözlöm az együttműködést, mely itt kialakult, és azt hiszem, hogy erős üzenetet fogalmazunk majd meg a bizottság irányába. Evans asszony, köszönöm, most pedig Jegle asszony kapszott. Tessék, parancsoljon Jegle asszony. Elnök úr, köszönöm. Köszönöm Paulson asszonynak ezt az első eszmecserét. Úgy hiszem, hogy a most fordításra kerülő jelentés szintén sikeres lesz, és biztos vagyok benne, hogy ha az elkövetkező tíz évet figyelembe vesszük, akkor sikereket érhetünk el. Kérem a többi kollégát is, hogy ezt szintén így lássa, gondoljanak csak a, a csirketartás területére, hiszen sok hiányosság jelentkezett abból, hogy a, tagállamok, hogy a bizottság nem tudott ráhatni a tagállamokra. Akkor, amikor már látta, hogy nem elég sikeresen tartják be az állat jóléti szabályokat. Polen müssen wir einen Bericht vorlegen, der die Kommission in den wichtigen Punkten unterstützt. Und dann müssen wir auch hier definieren, was sind die wirklichen wichtigen Punkte. Ugyanakkor definiálni kell, hogy melyek a legfontosabb pontok, és csak lépésről lépésre haladhatunk. Vélelmezem, feltételezem és gondolom, hogy a gazda mégiscsak törődik majd az állataival, az állatok jólétével, és az egészséges állattal eleve jobban lehet bánni, és több hasznot lehet belőle hajtani, mint a betegből, de ennek ellenére mindig gondolkozni kell azon, melyek az új felismerések, az új ismeretek az állattartás megváltozik. Az állatok mérete is változik, és éppen ezért ezeket a szempontokat figyelembe kell venni másrészt. Nem akarunk fél évente vagy évente új kötelező szabályokat látni. Új istállókat építettem annó, ami az akkori szabályoknak felállt meg, még támogatást is kaptam, most mennyi időnként kell ezt átépíteni? Világos választ kell adni ezekre a kérdésekre a mezőgazdaság számára, de meg kell akadályozni, hogy túl bonyolítsuk a dolgot. Ugyanakkor mondjuk ki világosan, hogy az állatvédelem számunkra, az Európai Parlament számára is nagyon fontos. Mire kell koncentrálnunk? Szerintem a legfontosabb az, hogy a meglévő jogszabályokat igenis érvényre juttassuk, és a bármilyen fajta visszáságok ellen fel tudjunk lépni. Az a kérdés, hogy milyen jogi keretet biztosítunk az állatvédelem számára. Specifikus jogi aktusokat fogadunk el, vagy pedig integráljuk-e őket, és hogyan bánunk ezekkel. És az is egy kérdés, hogy mit teszünk azon területeken, amikor úgy érezzük, hogy a bizottságnak már lépnie kellett volna hogyan tudjuk ezeket a hiányosságokat e kerettörvény keretei közé szorítani, úgy, hogy a tudományos indikátorokra is figyelemmel vagyunk. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb kérdés célra vezető volna, tehát azt mondani, hogy a tudomány, sőt a legfontosabb az volna, hogy azt mondjuk, hogy a tudomány adja meg a figyelem alapját, nem az ideológia, és azt hiszem, hogy ez akkor, és világos iránymutatásokat adunk, és ez elfogadható lesz majd az emberek számára is. De bizony ez a legnehezebb, olyan kritériumokat találni, melyeket mind a 7, 27 tagállam elfogad. És ugyanakkor azon is gondolkoznunk kell, hogy mit tegyünk annak érdekében, hogy a 27 államot közelítsük, mielőtt azon gondolkoznánk tovább, hogy új sztenderdeket fogadjunk el. Jelentésünkben pedig az állat szállításról is szólni kellene, hiszen úgy hiszem, hogy az állatok jól létével igenis összefügg az, hogy hogyan szállítjuk őket. Paulson asszony, tíz évvel ezelőtt, jól emlékszem, hatalmas téma volt azon emberek kompetenciája, akik az állatokkal bánnak, a gazdálkodó, a paraszt, vagy pedig a szállítmányozó szakemberek is, azt hiszem, hogy nekik is szakértelmet kell biztosítani, ezt a kérdést nem tudjuk már a szőnyeg alá söpörni. A harmadik szempont, és szerintem talán a legfontosabb szempont a következő. Hozhatunk normákat és szövegeket, normaszövegeket az Európai Unióban, ám ha bilaterális kereskedelmi megállapodásokat nem vizsgáljuk meg ebből a szempontból is, akkor semmilyen módon nem érjük el a célunkat, hiszen a fogyasztó azt a terméket fogja vásárolni, amiről azt hiszi, hogy a legjobb, vagy a leg olcsóbb, de lehet, hogy nem tud a termék előállításáról semmit, és lehet, hogy azokban az országokban, honnan a termék jön, harmadik államokban mondjuk az állatvédelem nem ilyen magas szinten van. Mit akarok ezzel mondani? A külkereskedelmi szakbizottsággal mindig kapcsolatban kell maradnunk, hogy a kereskedelmi megállapodásokban jelenítsék meg ezeket a szempontokat is, és csak akkor, csak e fel, feltételek teljesüléses okán tudunk uh, E, sikeresek lenni. Paulson asszony, sok sikert kívánok, és remélem, hogy sikerül jó kompromisszumokat kikovácsolni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Elizabeth. Most pedig uh, anyu majd Glattfelder kollega kapszót. Uh, Mrs. Paul Köszönöm szépen, elnök úr. Polszen asszony, kérem, hogy ne vegye személyes sértésnek a megjegyzésemet, de egyáltalán nem gondolom, hogy ennek a problémának a megoldása az, hogy még több EU jogszabályt hozzunk. Már épp elég jogszabályunk van. Az érvényesítéssel, a betartatással van a probléma. 27 tagállam van, és nagyon különböző kultúrákkal rendelkeznek. Ez a probléma itt, tehát hogy vannak törvények, amelyeket nem tartanak be egyes országokban, például az állatszállítás, állatok szállításáról szóló törvényeket. Az elmúlt két évben ezzel épp elég sokat, erről épp elég sokat szóltam, aztán ugyanezt a Ugyanezt a problémát láttuk a ketrecek méretével kapcsolatban, és a politikai korrektség is problémát jelenthet, ugyanis a különböző vallások különböző módon mészárolják le az állatokat, de erkölcsi gyávaságból nem megyünk el ezekhez az emberekhez, és meg hagyjuk, hogy ez így rendben is legyen. Ez annyira tisztességtelen azon gazdákkal szemben, akik már kölcsön, kértek kölcsönt azért, hogy megfelelhessek ezeknek a szabályoknak. Tehát ha ezeket a törvényeket és szabályokat betartatnák az Európai Unióban, amit egyébként kétlek, a WTO-val kapcsolatos problémák még mindig felmerülnek és fennállnak. Tehát azt gondolom, hogy teljesen más lenne ennek a megoldása, ugyanis a fogyasztóknak azt kellene tenniük, amit 30-40 évvel ezelőtt tettek, hogy igenis olyan terméket akarunk vásárolni, amelyeket, amelyek szabadon tartott állatokból származnak. Tehát olyan húst akarunk, amelyek olyan állatokból származnak, amelyekkel jól bántak ez a negatív oldala annak a kultúrának, ahol még a hazámhoz mm, hasonlatosan vannak olyan szervezetek, amelyek, mint például az RSPCA, foglalkozik azzal, hogy az állat jólétet biztosítsa, az emberek adakoznak ezeknek a szervezeteknek, meg megvizsgálják, hogy az egyes gazdaságokban hogyan bánnak az állatokkal, és akár perre is viszik az ügyeket. Tehát megint kiemelem, nem több EU szabályozásra van szükség, hanem azok betartására. Köszönöm. Egnyú. Köszönöm szépen, Gladfelder Béla, majd pedig uh, eh, Rita de kérem figyeljen mindenki a felszólalási időre. Tessék. Köszönöm szépen Ma a világon az Európai Unióban vannak a legszigorúbb állatjóléti előírások, erre mindannyian büszkék lehetünk. De tisztában kell lennünk azzal is, hogy ezekből a már mostanáig is nagyon szigorú előírásokból számos gond fakad. Részben gondot okoz az, amit már többen említettek, hogy más országok nem alkalmaznak ilyen szigorú előírásokat, és így olcsóbban termelnek. Ezeket az olcsóbb termékeket az európai fogyasztók szívesen megveszik, mert nem érdekli őket, hogy hogyan állították elő a terméket, számukra az a fontos, hogy a pénzükért nagyobb értéket, több terméket vásárolhassanak. Hiába és akárhányszor elmondhatjuk, hogy helyes lenne, ha az importot az állatjóléti előírások alapján korlátoznánk, az Európai Bizottság mindig arra fog minket emlékeztetni, hogy erre a nemzetközi kereskedelmi jogi szabályok szerint nincs lehetőség. A WTO-nak nincsenek olyan szabályai, amelyek lehetővé tennék bárkinek, akár az Európai Uniónak is, hogy állatjóléti normákra hivatkozva az importot korlátozza. Ha tehát új, szigorú, a költségeket növelő korlátozásokat vezetünk be, azzal az import versenyképességét fogjuk növelni. Számolnunk kell azzal is, hogy a termékek árának növekedését a fogyasztók nem nézik jó szemmel. És ebből különböző anomáliák fakadnak. Hagy említsem meg példaként a tojásügyét. Európában nem azért hagyják abba a termelők a hagyományos ketreces tojótyúk tartást, mert nem tudják eladni a tojást, amit így termelnek, hanem azért hagyják abba a termelést, mert megtiltják nekik, hogy ezt folytassák. Ma azért vannak még, akik a szabályok ellenére is folytatják a ketreces tojótyúk tartást, mert olcsóban tudnak termelni, és a fogyasztók ezeket a termékeket akarják megvenni, és nem a drágábbakat. Vegyük észre, hogy Európában óriási jövedelemkülönbségek vannak. És az emberek a jövedelmüknek nagyon különböző részét költik élelmiszerre. London Cityben jellemzően 7%-át költik az emberek a jövedelmüknek élelmiszerre, beleértve az éttermi fogyasztást is. Ha viszont megnézzük, hogy ez a szám hogy alakul Bulgária és Románia a legszegényebb megyéiben, ott az emberek a jövedelmüknek több mint az 50%-át élelmiszerre költik. A tojás ára Magyarországon 20%-kal emelkedett az állatjóléti előírások miatt. Ott, ahol az emberek a jövedelmüknek ilyen nagy részét költik élelmiszerre, ott nem tudják elfogadni ezeket az állatjóléti előírásokat, nem fogják betartani ezeket az állatjóléti előírásokat, mert az emberek enni akarnak, olcsón akarnak élelmiszerhez jutni. Éppen ezért azt javaslom, hogy bármilyen új szabályt hozunk, elsősorban és leginkább a fogyasztók szempontjaira legyünk figyelemmel, mert ők fognak a boltokban dönteni arról, hogy mit vásárolnak meg. Nem lehet olyan csoportoknak a véleményére alapítani új szabályoknak a kialakítását, mondjuk éppen a hústermékek vonatkozásában, akik egyébként elvi jogból elutasítják a húsnak a megvásárlását és a húsnak a fogyasztását. Vegetáriánusokra nem lehet alapítani egy ilyen új szabályozásnak a, a rendszerét, mert nem ők lesznek azok, akik meg fogják venni a húst. Nekünk a fogyasztók szempontjai alapján kell döntéseket meghoznunk. És éppen ezért azt gondolom, hogy az igazán helyes előrelépés ezen a területen az lenne, hogyha a fogyasztókat meghallgatva, az ő vásárlási szokásaikat tanulmányozva önkéntes állatjóléti normákat alapítanánk amelyeknek a szigorú betartását felügyelhetnék a tagállamok, az Európai Unió. De a fogyasztók döntenének, hogy milyen állatjóléti előírásoknak megfelelő termékeket vásárolnak. Ez nyilvánvalóan azt eredményezni, hogy azok a termelők, akik olyan piacokra termelnek, ahol az emberek hajlandók többet fizetni a magasabb állatjóléti előírásoknak megfelelően előállított termékeknek, ők be fognak ruházni ilyen állatjóléti termékeknek az előállításába. És ott, ahol a termelők nem tudnak ilyen magas árat elérni, mert a helyi fizetőképes kereslet ezt nem teszi lehetővé, ők folytathatnák a hagyományos termelési módokat is. Ami a vallási előírásokat illeti. Amit gondot okoz szerintem az az, hogy sok fogyasztó nem tudja, hogy mit vesz meg. Vallási előírásoknak megfelelően mások számára elfogadhatatlan állatjóléti körülmények között leölt állatoknak a húsát tálalják föl repülőgépeken, éttermekben, úgyhogy a fogyasztó nem tudja, hogy mit fogyasztott. El kellene érni, hogy minden vallási előírásnak megfelelően előállított termék megfelelő címkével legyen ellátva, hogy azok, akik ezeket elutasítják, azok ne vásárolják meg tudatlanul ezeket a termékeket. Köszönöm szépen. Grazie, grazie onorevole Grazie. Köszönöm szépen, Glattenfelder, most pedig Brita Rémez kap szót. So, ich möchte kurz drauf... Köszönöm szépen, röviden. Az állatvédelemben ugye az a probléma, hogy különböző sebességgel ültetjük ezt át Európában. És ez a jövőben sem, a közeljövőben nem fog megváltozni, hiszen azok az országok, amelyek eddig mindig mindent viszonylag gyorsan a határidőhöz közel megtették, az továbbra is ezt fogják az új szabályokkal tenni. Ezekben az országokban tehát a mezőgazdasági üzemek határozottan hátrányát látják a versenyben ennek. Ezt ne felejtsük el, és el kellene gondolkozni azon, hogy a határidőknél nem kellene másfajta szabályokat hozni tehát a törvényes és a gyakorlati végrehajtás között például különbséget lehetne tenni, mert elfogadhatatlan, hogy van olyan ország, ahol a törvényi átültetés egyből gyakorlati megvalósítást jelent, és itt a mezőgazdaság nyilvánvalóan versenytorzulást kell, hogy tapasztaljon, és más tagállamok meg nem teszik ezt meg. És vannak megint olyanok, ahol van ugyan törvényi átültetés, de még mindig nincsen gyakorlati megvalósítás, egyfajta puffert adnak, ami megint csak ellentmond azoknak a polgároknak a vágyainak, akik még több állatvédelmet akarnak. Probléma az is, hogy nagyon sok sokan nem gondolják végig, hogy a beruházási költségek például istálóépítést jelent, ez 20 év alatt tör, tör, térül majd meg. 20 év után pedig újra kell építeni. A beruházási költségeket sem tudja visszatermelni a gazda, ha csak nem, nem tud új, illetve aztán új beruházásra, megtakarítást meg pláne nem. Ne csodálkozzunk, hogy a mezőgazdasági üzemek azt mondják, hogy ezek a költségek felzabálják őket. Ne felejtsük el, hogy az állatvédelmi költségek pedig csak az európai polgárok által kér dolga költségeinek egy része. Nagyon sok, költség, nagyon sok faktor egy része a kétoldalú megállapodásoknál. Úgy gondolom, hogy reálisnak kell lennünk, és figyelembe venni azt is, hogy a lakosság növekedés a világon nem Európában a legakutabb, sőt a piaci részesedések a világ sokkal inkább más részeire fog áthelyeződni, ahol nem tartják be a mi állatvédelmi normáinkat. Éppen ezért az Európai Unióban a, és az állampolgároknál a mezőgazdaságnak sokkal magasabb, őszintébb helyi értéket kell kapnia. Gyakorlatilag nem fogjuk tudni ezt egyébként megvalósítani. A kétoldalú megállapodások másként fognak hangzani, és nem fognak egyáltalán a, a távoli országok a mi magasabb piaci igényeinkhez alkalmazkodni. A fogyasztóról jó, hogyha meg akarjuk kérdezni persze a fogyasztót. Én se vagyok még nagyon öreg, de amikor én fiatal voltam, egy dolgot megtanultunk. Ha megkérdezünk valamit az európai polgártól, és, ut- és utána lépünk, az két különböző dolog. Ezerszer megkérdezhetjük őt, hogy mit vesz és mit vásárol. Ez pont olyan, mint amit a gyereknél a karácsonyi kívánság, hogy valami nagyon nagy legyen, de a valóság az más, ez bizonyítható. A fogyasztó másként vásárol, mint ahogy azt korábban megrendeli, vagy várja. Köszönöm szépen, Britta, Rubix úr Köszönöm szépen, hogy siessünk, mert letelik az időnk. Köszönöm szépen. Én magam is támogatom ennek a dokumentumnak a tartalmát, de szerintem hiányzik valami. Nagyon sok területen inkább beszélünk, és van, amiről nem is besz- van, amiről meg egy szót sem mondunk. Valóban eltérőek a különböző országokban a problémák is. Vannak olyan helyzetek, amikor a gazdák úgy érzik, hogy adott esetben mozdulni sem tudnak, annyi megkötöttség annyi előírás hárul rájuk. Vegyük például a fejőgépeket, az ezekkel kapcsolatos előírásokat, vagy a sertések érzéstelenítés nélküli kasztrálási előírását. Ezek mind olyan dolgok, amelyek az állatok kíméletes bánásmódját segítik, de nem tartja senki. Ben szeretnék beszélni. Eh, nagyon sajnálom, hogy a vita elején nem tudtam eh, itt lenni, de a napi szokásos brüsszeli magyar gyalázó rendezvényen kellett megpróbálnom védeni a hazámat eh, nagyon fontos téma ugye az állatjólét ezt szeretném egy kicsit kontextusba tágabb összefüggésrendszerbe helyezni. úgy gondolom hogy nagyon fontos hogy ne álltsuk szembe egymással az egyik oldalon a gazdák érdekét a másik oldalon az állatjólét érdekét. én azt tapasztaltam hogy a jó gazdák számára fontos az állatnak az egészsége és a jóléte és az állatjólétnek legmegfelelőbb tenyésztési rendszerek a kisgazdaságok. tehát ezt azért ki kell mondani hogy ez ez egyértelműen gy van és a multifunkcionális kisgazdaságokban történő állattartás esetén merül fel a legkevesebb állatjóléti probléma és e, ezek felelnek meg egyébként a e, közös agrárpolitika új e, hármas feltételrendszerének célkitűzésének az élelmiszerbiztonságnak a minőségi élelmiszertermelésnek és a munkahelyteremtésnek és ha már tágabb kontextusról beszélünk akkor hadd mondjam el a saját hazámmal magyarországgal kapcsolatban hogy óriási problémát jelent hogy nagy veszélyben vannak ezek a kis gazdaságok különösen a grabbing európai uniós jelensége miatt a, a spekulációs és profithajhász célú mohó földvásárlások miatt amivel el kell kezdeni az európai uniónak foglalkozni hiszen a szerencsésebb fele az európai uniónak nyugat európai európa e, e, spekulációs céllal vásárolja fel e, egyre durvább formákban és ütemben a magyar termőföldet ezzel tönkreteszik a magyar kisgazdaságokat illetve ellehetetlentik és ha állatjólétről beszélünk akkor ezt a tágabb kontextust sem szabad elfelejteni tehát azt kérem hogy ne ebből az összefüggésrendszerből kiszaktva vizsgáljuk ezt a kérdést, és kérem azt, hogy az Agri Bizottság kezdjen el foglalkozni a landgrabbing jelenségével az Európai Unión belül. Köszönöm szépen. Grazie, onorevole Norvé, alcune considerazioni. Köszönöm, Morvai asszony. Most pedig Paulson alelnöknek adom meg a szót. A kommentarer, och jag måste säga en gång till. Köszönöm szépen az észrevételeket, a megjegyzéseket. Azt szeretném még egyszer mondani, hogy az a szándékom, hogy egy egyszerű, világos és alkalmazható szöveget fogadjunk el, illetve egy ilyen törvény jöjjön létre. Máj napság az egész túlzottan részletező, a szabályozás túl bonyolult, és sokan ne, nem is értik. Végezetül pedig valami kellemetlen szeretnék mondani. Hogyha egy valóban gyakorlatilag könnyen alkalmazható, átlátható jogszabályt szeretnénk elfogadni, illetve szeretnénk látni, akkor kérem, hogy a módosító indítványai se legyenek túlontúl bonyolul, bonyolultak. Ez volna a kérésem. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevő asszonynak, Mário Paulsonnak, most pedig, hogyha nincsen más, aki kéri a szót, lezárjuk a bizottság ülését, holnap 10 órakor találkozunk. Most pedig kérem, bocsánat, 9.30-kor találkozunk holnap, 9.30-kor. Most pedig kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak itt, hiszen a balti közgyűlés képviselőivel találkozunk, és ezért kérdezem tehát, hogy a koordinátorok maradjanak itt, ezen közben pedig eh, köszönjük a kollégák részvételét, és holnap találkozunk, holnap fél tízkor. Tehát először ugye koordinátorülés lesz, utána pedig bizottságülés. Most pedig kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak itt,